Buenas tardes a todas y todos, queridos colegas. Bonjour à tous. Üdvözlöm, kedves kollégák, Önöket! If I may have your attention. Ha megengedik, egy kis figyelmet kérek. Szeretném elmondani az elnöki közlendőket mindenek előtt. Ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak veszük a napi rendünket és követjük is. Kérem mindenki foglalja a helyet, hogy mindenki készen legyen. Tehát még egyszer elkezdem. Szeretném a Libe Szakbizottság ülésén az Örmény Köztársaság parlamentjének küldöttségét, akik ma tesznek látogatást az Európai Parlamentnél. Üdvözöljük tehát örmény vendégeinket. És nagyon örülünk annak, hogy itt járnak körünkben ma. Aztán a jelentéstevők kinevezésével kezdjük, ahogy erről megállapodtunk a koordinátorok ülésén. Bejelentem, hogy Antigona Papadopoulou asszony az Európai Állampolgárok évének tárgyában nőtt jelentés szerzője lesz. Louis Michel az ALDE képviselője, a közösség üzleti kódexet felállító szabályozás tárgyában ír jelentés, aztán Renáta Véder szintén az ALDE soraiból lesz a jelentéstevő a átmeneti határőrizet bevezetéséről, különleges időszakban való bevezetéséről a belső határokon címmel ír jelentést, valamint a LIBE saját kezdődés jelentésének is ő a szerzője az Európai Uniós Karta tárgyában, amely a média szabadságra vonatkozó sztenderdek felállítására vonatkozik. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket a jelentéseket így módon osztjuk szét, ahogy erről megállapodtunk a koordinátorokkal. És ezzel hármas megrendi ponthoz értünk, meg a négyeshez, melyek közös vita tárgyát képezik. Először is hadd üdvözöljem a LIBE szakbizottság körében François Lebail asszonyt, aki főigazgató az igazságügyi főigazgatóságban, az Európai Bizottságban. Hadd emlékeztessem önöket, mielőtt elkezdjük az eszmecserét két pontban, tehát a hármas és négyes nap rendi pont közös vitáját, hogy szavazás is lesz a későbbiekben, a ma délutáni ülésünk során. Szavazunk, tehát kérem, hogy mindenki készítse elő az elektronikus szavazókártyát, ha meg nincs itt, akkor küldjön valakit érte, mert hogy kell majd. Most pedig a hármas pont, tehát ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog büntetőjárás során címmel, illetve a négyes a bűncselekmények sértetjeinek támogatására és védelmére vonatkozó minimum szabályok tárgyában. Tehát ez egy kalap alá veszik őket, és egy eszmecserét folytatunk róluk. Ez Le Bail főigazgató asszony bevezetőjével kezdődik majd. Emlékeznek talán, hogy a kezdeményezések alkotják az, az eljárás jogokra vonatkozó 2009-ben a tanács által elfogadott menetrendet, amely a fordításra és tormácsolásra vonatkozó jogról foglalkozó irányelv büntetőjárás során, illetve a, az információ jogára vonatkozó irányelv büntetőjárás során. Ezeket most tárgyaljuk, és ehhez kapcsolódnak, kapcsolódik az ünnep áldozatvédelmi csomag témái. Ezek a nagyon, számunkra is nagyon fontos és releváns javaslatok. Ez az áldozatok jogait erősítő kommuniké, valamint a bűncselekmények sértetjének támogatására, védelmi és jogaira vonatkozó szabályok vezetését jelenti, illetve az védelmi a kölcsönös elfogadtatása amely kapcsolódik a büntetőjárásokban vonatkozó védelmi rendelkezésre, amely a Liber szakbizottság is megszavazott, nem olyan régen, múlt héten még hozzá. Tehát most a jelentős tervezetek, mint mondottam, közös vita tárgyát képezik le. Bájlasszony bevezetőjével kezdődik ez, és aztán eszmecserére kerül sor a két témadosszié tárgyában. Tehát, ahogy Ellen Antonescu jelentéstevő az első téma vonatkozásában, illetve Tereza Jiménez az kérem a második témában az jelentéstevő. Bosszutil úr, kérem szót ügyrendi kérdésben. Igen, azt szeretném tisztázni, hogy a napirendem szerint először a hármas napirendő pontot kellene megvitatnunk, az ügyvédekhez való hozzáférést, és aztán lenne a négyes, meg az ötös tár- pont tárgyában meg kötös mecsere. Végülis így járunk-e? Mert mondhatom, négyes meg ötös kerülne egy kalap alá, és a, ha jól tudom, az első, tehát a hármas számú, az egy külön vitatárgyat kell képezze a vízügyi segítség. Elnök, igen, tényleg így lesz. Tény, hogy a két követ, tehát a hármasnak következő négyes és ötös kerül egy keretbe. Terle Bajlasszony a, a, az áldozatvédelmi csomagban tart előadást, és ettől külön tárgyaljuk a hármas számút, az ügyvédi segítség ez való jog. Először tehát a hármasról fogunk vitálni. And point number five. Madame Levé. Lebájlasszony, öné a szó. Well, thank you, um, thank you, uh, Chair, and uh, let me then. Köszönöm. Köszönöm. The agenda this afternoon. Köszönöm, elnök úr. Hagyj kezdjem az első naprendi pontunkkal. Az első része csak a, az önök napi rendi tárgyalásainak, ám a DG Justice kezdeményezésével kezdjük a tárgyalást, amely a bizottság kezdeményezése. Az első pont tehát az ügyvéd segítséghez való hozzáférés, az első eljárásjogi jog jogosultság, amelyre vonatkozóan elfogadtuk a szabályozást. Erről már döntés született, illetve a tolmácsolásra valóhoz, való jog, és közel ez az információ jogához, a tájékoztatás jogához is, és most a legfontosabb javaslat is sorra kerül, ami az ügyvédi segítséghez való hozzáférés szabályozza. Ebben az ügyben arra törekszünk, hogy rögzítsünk olyan minimum normákat, melyek minimális védelmi garanciát nyújtanak minden állampolgár számára Európában. Az a célunk, hogy az irányelv tükrözze a, a Strasburgi Bíróság ítéletét, mi szerint az ügyvéd már jelen kell legyen az első kihallgatástól, egy gyanúsított esetében, a rendőrségi kihallgatástól. A bíróság világosan fogalmazott rendelkezésében erről, és azt is világosá tette, hogy a védelem joga joget predikálja az, hogyha tehát az ügyvéd nélküli tett vallomást felhasználását is. Nagyon fontos elem ez, amelyet ebben az irányelv tervezetben javaslatunk, tehát már a legelső lépéstől, a legelső kihallgatástól jelen kell legyen az ügyvéd. Mondjuk azt is láttunk kell, hogy az ügyvéd fogalma is nagyon fontos ebben. Azt is világosá kell tegyük, hogy az ügyvédnek milyen teendői vannak e körülmények között hiszen egy aktív ügyvéd egy a, az ügyfelével kommunikálni képes, és a kihallgatáson, a rendőrség kihallgatáson részt venni képes ügyvéd kell legyen, vagy akár más hatóság által végzett kihallgatáson részt kell tudjon venni az ügyvéd, és kérdéseket kell, hogy feltehessen, valamint tisztázást is kell, hogy kérhessen. Tehát egy aktív ügyvédi szerepről van szó, nem passzívról, amikor ügyfelét segíti ezekben a eljárásbeli lépésekben. Azt is lehet kell tegyük, hogy találkozom ügyfelével, amikor, amikor házkutatás történik, vagy egyéb bizonyíték után való nyomozás történik, Persze bizonyos helyzetekben ez lehetetlen, a sürgősség okán, például bizonyos fajta elemzéseknél, vagy amikor mindez a, bizonyítékok beszerzését veszélyeztetheti. Tehát az egymással szembeni érdekek között egyensúlyt kell találni, tehát a védelem biztosításának joga, illetve a nyomozás lefolytatásához fizető érdek egymással sokszor szemben áll, a kettő közötti egyensúlyra kell törekednünk. Ezért a javaslat megengedi a tagállamoknak a derogáció jogát, de csak korlátozott körülmények között és számban, amennyiben súlyos veszélyektől ö, védi ez az állampolgárokat. Ám az ügyvéd segítség joga olyan alapvető jog, hogy a derogációhoz kapcsolódó feltételek nagyon korlátozottá teszik egy derogáció alkalmazásának lehetőségét. Egy másik nagyon fontos pont a bizottság javaslatában ezen cselekmények bizalmas volta. Mármint az ügyfél és az ügyvédek közötti eszmecsere bizalmas volta. Ez alapvető követelmény a méltányos eljárás és a bírósági tárgyalás érdekében minden demokratikus társadalom számára ért, elf kell ez legyen, és ezt ki kell zárjuk a derogációk köréből, ezt a jogot. Ezen javaslat és a közönös elismerési eszköz közötti összefüggés nagyon világossá válik ebben a javaslatban, melyet az Európai Elfogadó Parancs keretében terjesztettünk be. Tudnilik azt javasoljuk, hogy az ügyvédi segítség joga érvényesüljön nem csak a kibocsátó országban, hanem a, a végrehajtó országban is. Tehát mind a két oldalon biztosítható legyen ez a védelem, ez a jog. Tehát az európai elfogadó parancs végrehajtása során. Ezen túl még azt fejteném ki, ebben a rövid prezentációban, hogy a jogorvoslatra vonatkozóan kulcsfontosságú rendelkezések állnak. Hiszen nagyon szép az, hogy az ügyvédhez való jogot biztosítjuk, ám ha nincs megfelelő jogorvoslat, akkor ez nem, nem hatékony. Tehát azt kell megakadályozzuk, hogy azok a vallomások, amelyek az ügyvédhez hozzáférés megtagadása során születtek, vagy akár bizonyítékok, amelyeket így szereztek be, ne legyenek felhasználhatóak azon személyen, akinek, akinek jogait így, meg, így módon megsértették. Ezért áll fent az a rendelkezés, amely a, a, ezen jogok megsértése tiltja, illetve ehhez megfelelő hatékonyságot is kapcsol. A munkát már elkezdtük az Európai Parlamenttel, és különösen az illetékes jelentéstevővel, ebben a témában. Nagyon hálásak vagyunk azért az eszmecserért, amely már lefolyt. Mint tudják, a tanácsban is lefolyt már az első tárgyalási forduló. Érdekes volt az is, és a javaslatot ezek fényében szeretném majd megtárgyalni önökkel. Thank you, Madame Lebail. Now. Lebail asszony, köszönöm szépen. Akkor most nyissuk meg a vitát ennek első ponttal kapcsolatban, és először Antonescu kolléga jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani igazgató asszonynak a prezentációért, és az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok azért az irányelv tervezetére, amelyet a parlament megkapott. Valóban a védelemhez való jog, jog egy nélkülözetetlen alapjog, és ha megnézzük a tagállami jogrendszereket, akkor mit is észlelünk? Nos azt, hogy korlátozott a védelemhez való hozzáférés. Ennek pedig megvan a következménye az uniós politikákban, nevezetesen a kölcsönös elismerés területén, illetve a tagállami igazságügyi rendszerekbe vetett bizalom terén. Az Európai Bíróságnak a joggyakorlata, illetve a különböző egyéb ö, okmányok, tövezetesen a kínzás elleni ENSZ egyezménynek a végrehajtása eltérő tagállamonként. Ebből adódóan a különböző jogok, amelyek megilletik a gyanúsítottak, nem kellően szavatoltak. Ezért van szükség erre az irányelvre az a kultúra, az a jogi kultúra, amelyel rendelkeznek a tagállami ügyvédek, azt igényli, hogy tovább lépjünk a gyakorlat azt mutatja, hogy valóban szükség van arra, hogy jogalkotás szülessen. Ez a javaslat pedig arra törekedik, hogy minimum szabályokat fogalmazunk meg az, azon személyek tekintetében, akik vagy gyanúsítottak, vagy akik vádlottak az bűnügyi eljárásban, és a irányelv kitér arra is, hogy a harmadik személyeket milyen jogok illetik meg. E tekintetben szeretném megfogalmazni a támogatásomat Támogatom azon intézkedés tervezeteket, amelyek a kihallgatásoknak a bizalmas jellegére vonatkoznak, illetve arra a kommunikációra, amelyet a terhelt és az ügyvédje folytat. Valóban az érintett személlyel folytatott kommunikáció legyen az telefonkommunikáció, legyen az levelezés az ügyvédjével, bizalmaságot kell, hogy élvezzen. Ami pedig az európai elfogadó parancsot illeti, üdvözlöm ezt az eszköz, valóban egy nagyon hatékony instrumentumról van szó. Úgy vélem, hogy az ügyvényekhez való hozzá, igényeknek az ügyvény igénybe vétele lehetővé teszi majd azt, hogyha ilyen módon járunk el a jogalkotásban, akkor jól működjön az európai elfogadó parancs, és megszűjjenek azok a jelenlegi szituációk, amelyek aláássák az európai elfogadási, elfogadó parancsal kapcsolatos fenntartásokat, gyanúkat. Na most, hagyd ide rá arra, hogy mi is a célkitűzése ennek az irányelvnek. Egyes személyek ezzel kapcsolatosan kifejezték az aggodalmukat, jelezték azt, hogy a bűnügyi nyomozó hatóság adott esetben köteles lesz biztosítani az ügyvédhez való hozzáférés, az ügyvéd igénybe vételét kis bűncselekmények esetén is. Tehát még akkor is, ha pici bűncselekményre van szó, akár az utca sarkon követtek el valami kis szabálysértést, akkor is biztosítani kell ezt a jogot. Mi a véleményük, véleménye, tisztelt válaszony erről? Az ügyvédnek az igénybe védel, vétele valóban fontos. Ő egy szabad szellemi foglalkozást végző személyiség, mégis kérdezem azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy ő ellenőrizze a fogva tartási feltételek teljesülését. Tekintetben, hogy hangoztassam, több tagállammal tagállam által felvetett aggályt, nevezetesen azt, hogy nehéz lesz végre hajtani a gyakorlatban is ezt az irányelvet. A kérdésem a bizottság felé az, hogy felmértéke továbbá, hogy milyen költségekkel jár majd ezen eljárás. Gondolok itt olyan költségekre, amelyek a igazságügyi együttműködésből adódóan alakulnak ki. Ezek a nagy kérdések, amelyeket szerettem oda kiemelni, és remélem, hogy kiváló lesz az együttműködés az ányig előadókkal, már ö, foglalkoztam természetesen az együttműködéssel akkor, amikor a roadmap-el a tutitervvel foglalkoztunk. You go first. Köszönöm szépen, Buzutil úr lesz az első, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönjük a bizottságnak is, hogy ezt az egyértelmű prezentációt megtartotta a javaslattal kapcsolatban. Ez olyan javaslat, amivel nehéz nem egyetérteni, hiszen senki sem kérdőjelezi meg, hogy egy gyanúsított személynek ne lenne joga ahhoz, hogy ügyvédhez forduljon, vagy hogy tisztességes eljárásban legyen része, tehát ez tényleg megkérdőjelezhetetlen, ezzel nyilván mindenki egyetért. Ez olyan alapelv, mint például az ártatlanság vélelme, amit természetesen alkalmazni kell, úgyhogy ezzel mindenki egyetért. Én is csak azt tudom elmondani, hogy egyetértek ezzel a javaslattal, ugyanakkor Löbájl asszonynak két kérdést szeretnék feltenni, és remélem, hogy már most tud majd ezekre választ adni. Egy. Több tagállam úgy reagált erre a javaslatra, hogy azt mondta, hogy figyelembe véve a teljes hozzáférését a gyanúsított személynek az ügyvédi segítséghez, ez talán megakadályozza majd azt, hogy hamarabb kiderüljön az igazság, és ezáltal időt vesztünk, és nehezebb lesz a rendőrség számára a nyomozás és az igazság kiderítése. Szeretnék választ kapni erre a kérdésre, mert ez valóban releváns érv. A második kérdésem az Európai Emberi Jogi Bíróságra vonatkozik. Löváj asszony az imént azt mondta, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy törvényekbe ültetjük át azokat a határozatokat, amelyeket az Európai Emberi Jogi Bíróság meghozott. Amennyiben ez így van, akkor szeretném megkérdezni, hogy nem megyünk-e túl az ECHR ítéletein? Köszönöm. Cipel asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, a LIBE szakbizottság tagjai tudja, hogy tudják, hogy időnként hajlamosak vagyunk arra, hogy bíráljuk az Európai Bizottságot. Nos, ezúttal egy olyan ö, irányelvről van szó, és egy kérdem a bizottságnak, hogy arra lesz szükség, hogy a legmaximálisabb támogatást megkapja. Ugyanis nem arról van szó, hogy itt jogi kérdések merülnek élesen fel, hanem politikaiak. A kérdés az, hogy fenn akarjuk-e tartani a jogállamiságot, vagy sem. Ha kiállunk a jogállamiság mellett, és ha kiállunk az eljárási jogszabályok mellett, akkor ezt hogyan tesszük meg? Hogyan tesszük meg? Összhangban tesszük ezt meg a jogállamiság szempontjával. Nos, leveleket kaptam több tagállamtól, és az az érzésem, hogy kételjeim lehetnek a hátsó gondolatok miatt, mert hogy ilyen is felmerülnek többek részéről. Például felmerül az, hogy miért kellene egy gyanúsítottat biztosítani arról, hogy gyorsan hozzáférhessen ügyvédhez. Na most, hogyha a dolgokat úgy nézzük, hogy megnézzük, hogy milyen filmek mennek az amerikai sorozatok olvasatán, azt látjuk, hogy letartottak valakit az utcán, és egyből ügyvédhez fordulhat, és már az első kiallgatáskor is a maffia képviselője ügyvédi támogatást élvez. Na most ugyanakkor nem tájékoztatják általában másút Az, hogy milyen jogokkal rendelkezik a gyanúsított, illetve az ö, ügyvéd. És hát mindezek a dolgok nagyon sok színűen működnek jelenleg az Európai Unióban, mindezt nem lehet elfogadnunk. Ebből adódóan azt is mondanám, hogy nagyon világosan meg kell fogalmaznunk, hogy mit is akarunk elérni. Az ügyvédeknek az igénybe vétel egy alapvető jogot jelent ezáltal lehet biztosítani az ellensúlyt, az államnak a monopolisztikus erőjével szemben így lehet egy ellensúlyt biztosítani. Vannak olyan álláspontok, amelyek véleményem szerint elfogadhatatlanok, és úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen, hogy adott esetben hozzá juthassak ügyvédi szolgáltatáshoz. Hogy illusztráljam mindezt a következőkkel. Németországban tavaly is, idén is, sok ember rablása került sor, gyermekrablása, adott esetben meg is ölték a gyermeket. Na most, van, amikor sikerül megtalálni a tettest, más esetben letartóztatnak olyan személyeket, akikről aztán kiderül, hogy ártatlanok. Na most önökhöz fordulok mindegyikükhöz egyenként hogy ha az ember nem tudja, hogy milyen jogokkal van felruházva, milyen jogok védelmezi, és nem férhet hozzá az ügyvédi segítséghez, akkor, akkor mire jut? Mintet felhasználnak ellene, miközben nem ismeri a jogait. Na most, az irányelv nem csak jogi kérdésekkel foglalkozik, hanem politikai tartalmakkal is. Úgy vélem, hogy az irány erről tudható az, ugye, hogy át kell ültetni. Ez a minimum, hogy átültetik a tagállamok. De figyelembe véve az, hogy egyes tagállamok hogyan állnak hozzá ehhez a kérdéshez, azt hiszem, hogy nem lesz lehetőség arra, hogy ezt a jogszöveget jobbá fejlesszük. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy a kollégám is elmondta, rendkívül fontos javaslattal állunk szemben. Tegyük fel, hogy valakit külföldön tartóztatnak le, egy másik tagállamban, mint ahol él. Itt különösen kulcsfontosságú, hogy azonnal ügyvédi segítséget kapjon. Így frakcióm nevében mondhatom, hogy nagyon örülök ennek a szövegjavaslatnak. Nagyon sok tagállam túllép már az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogán, és sokkal többet tesz. És azért azt se felejtjük el, hogy nagyon sok mindenkit a rendőrség már kihallgat, mielőtt egyáltalán lehetősége lenne arra, hogy ügyvédi segítséget kérjen, ami teljesen elfogadhatatlan. És azt tudjuk, hogy az európai elfogató parancsra szükség van, és hogy ez hatékonyan működik. Én ezt nem is mondom kétségbe, csak azt mondom, hogy az azonnali ügyvédi segítség nagyon fontos. Hát jobb később, mint soha nagyon jó, hogy legalább most az eljárással kapcsolatos témákról beszélünk, ez olyan téma, amit már régóta az asztalon hever, de ez tényleg kulcsfontosságú, úgyhogy örülök neki, hogy végre foglalkozunk ezzel. Különösen fontos számomra azért ez a javaslat, mert itt kimondjuk, hogy a vádlott személynek már az európai elfogató parancs kiadásának stádiumában joga van az ügyvédi segítséghez, nem csak az elfogató parancs végrehajtási etapjában. Annyira sok eset van, ahol eh, a jogi bizonytalanság és eh, homály miatt nem igazságos eh, határozatok születnek, és utána rengeteg jogorvoslat, lehetőséget használnak ki, utána igazságtalan letartóztatások következnek be, tehát ez mind elkerülendő, és folyamatosan folynak ugye az egyeztetések, az elfogadó parancs kiadó országa és a végrehajtó ország között, hogy ezeket a zavarokat, ezeket a az nem egyértelmű eseteket tisztázni lehessen. És mindez a zavar elkerülhető lenne akkor, hogyha már a legelső pont pillanattól kezdve meg lenne az ügyvédi segítség. Az is nagyon fontos, hogy gyakorlatban végrehajtható legyen ez a szöveg. A tanácsnak már megvannak a tisztességes eljárásokra vonatkozó szövegei, és ezek jó eredménnyel működnek is, de számunkra egy kicsit azért elszomorító, hogy pont a mi országunk, az Egyesült Királyság döntött úgy, hogy megvárja a tárgyalások lezártát, és csak utána dönti el, hogy belépnek-e majd, tehát az opt-int választják-e vagy sem. Remélem, hogy így tesznek, ugyanis több száz Egyesült Királyságbéli állampolgárt tartóztattak le az Európai Unió más országaiban, akiknek mind szükségük lenne erre a segítségre. Több tagállam elmondta már a véleményét, és írásban is elküldte ezt. Én egyetértek nagyon sok megtárgyalt kérdéssel, Többek között szeretném François de Bajtól megkérdezni, hogy a bizottsági javaslatban annál a megjegyzésnél, ami a negyedik cikkről szól, az ügyvédi segítség igénybevételére való jog tartalma. Itt arról beszélünk, hogy az ügyvédnek minden kihallgatáson és meghallgatáson jelen kell lennie, tehát mindenhol, ahol a a gyanúsítottnak jelent kell lennie. Itt egy Diana Törki, Törökország ügyet láthatunk, és hogyha megnézzük az Emberi Jogi Bíróság ezen határozatát, akkor itt ugye szabadság elvonásos büntetésről van szó, és itt az illető személy nem kapta meg az ügyvédi segítséget a letartóztatás előtti letartóztatás előtti időszakban. Tehát a Dajanán kontra Törökország ügy is ezt alátámasztja. Sajnos ezekben az esetekben a bizonyítékok bizonyítékgyűjtést és a nyomozást is hátráltatják ezek a rossz eljárások. Úgyhogy vannak olyan példák, amikor valóban nagyobb egyértelműségre, tisztaságra lenne szükség. És amikor a költségvonzatokról beszélünk, én már elmondtam, hogy a megfelelő és gyors nyomozás pénzt takaríthat meg számunkra. És én kaptam olyan adatokat, amelyek nem szerepel, amelyek nem egyeznek meg a bizottság hatástanulmányának, és jó lenne azt is megnéznünk, hogy a, például a telefonos hozzáférést mondjuk minden esetben szabályozni kell-e, és még azt is szeretném megkérdezni, hogy a bizonyítékok elfogadásáról ebben a szövegben kell -e döntenünk, vagy sem. És végezetül pedig azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy az Egyesült Királyság végül az opt-in mellett döntött Albrecht úr. Köszönöm szépen a szót. Én vagyok az árnyék jelentéstevő a frakcióm részéről, és a Júri Szakbizottságban is én vagyok az illetékese ennek a témának. Az első vitát már tegnap lefolytattuk a Júri ülésen, és az árnyék jelentéstevőkkel pedig továbbra is fogunk majd találkozni. Reméljük, hogy minél gyorsabban el tudjuk majd készíteni a véleményünket, és akkor ezt is bele lehet majd venni itt a libés munkába. Természetesen figyelembe vesszük azt, hogy a Júri is foglalkozik ezzel a témával, és megpróbáljuk majd az itt megszületett véleményt belevenni a mi véleményünkbe. És most úgy szólok hozzá, mint a frakcióm részéről az árnyék jelentéstevő, mint ahogy már a többi jelentéstevővel azt több esetben megvitattuk, tényleg nagyon fontos témáról van szó, és a parlament már sokszor kérte ezt az ütemtervet, hogy végre ezek az intézkedések megjelenjenek. A minimális standardok a bűnügyi eljárásokban, illetve az ügyvédi segítségnyújtás. Mindez nagyon fontos a parlament számára, ezeket a kezdeményezéseket támogatnunk kell. A kölcsönös elfogadás intézménye ugye éveken keresztül működött, de sajnos nagyon sok esetben az egyéni jogok, illetve a gyanúsítottak jogai nem voltak megfelelőképpen garantáltak, és akkor merült fel, hogy esetleg harmonizált normák alapján kellene dolgoznunk. A, ugye mivel Lisszabon óta együttdöntési eljárás van, nekünk is dolgoznunk kell ezeken a minimális normákon. Az is nagyon fontos, hogy magas szintűek legyenek ezek a minimális normák. A gyanúsított és vádlott személyek számára. Tehát nem arra a minimum-minimumra kell törekedni, ami a tagállamok között már létezik, hanem ennél messzebb kell mennünk. A bizottság éppen ezért azt javasolta, mint ahogy Ziper asszony az imént már elmondta, hogy magas, eh, egy magas eh, szintet valósítsunk meg eh, a polgári jogok és az eljárással kapcsolatos jogok esetében. Egyébként eddig is volt már nyilván rendőrség és igazságszolgáltatási együttműködés, de most a megfelelő normákat kell kidolgoznunk úgy gondolom, hogy ez számos tagállam számára nagyon fontos. Azon tagállamok, akik most uh, úgy vélik, hogy egy kicsit uh, vissza kellene fognunk, akik úgymond rálépnek a fékre, amikor mi a közös normákat szeretnénk kidolgozni, azok akkor um, ellentétbe kerülnek azon tagállamokkal, amelyek pedig igenis gyorsítani szeretnék ezen normák kidolgozását. A tagállami kormányok folyamatosan dolgoznak ezen, mint például Belgium vagy Franciaország, és remélem, hogy ők is megértik majd azt, hogy a jobb együttműködés és a kölcsönös elismerés csak akkor működik, hogyha a magánszemélyek esetében magas szintű egységes normákat valósítunk meg. Ezt a parlament is támogatja, és remélem, hogy ezen az úton végig tudunk majd menni, akkor, amikor elkészítjük a jelentésünket ebben a témában. Támogatom az előadó munkáját, és szoros együttműködésben dolgoztunk vele. A bizottság általános megközelítését támogatjuk, úgy vagyok, hogy ez megoldja az előttünk álló problémákat. Több megoldási javaslat is van, ebből csak egyet említenék meg. Felmerült a kérdés, hogy az ügyvéd hol legyen jelen, akár a bizonyítás, vagy a bizonyíték gyűjtési stádiumban is ott legyen már, vagy csak a nyomozásnál. Mi úgy véljük, hogyha valaki gyanúsított egy büntető ügyben, akkor azonnal szüksége van az ügyvédi segítségre. Persze elképzelhető, hogy bizonyos esetekben az ügyvéd nem áll azonnal rendelkezésre, de mindenképpen azt kell biztosítanunk, hogy az alapelv az legyen, hogy a gyanúsítottnak hozzá kell férni az ügyvédi segítséghez, és el kell írni az ügyvédjét, vagy legalábbis arról kell biztosítanunk, hogy az eljárás valamennyi stádiumában joga van ahhoz, hogy ügyvédi segítségnyújtást kapjon. Azt is meg kell néznünk, hogy ki fogja majd biztosítani ezeket a jogokat, hát ez a valóság. Több tagállamban látjuk, hogy számos olyan eset van, ahol a gyanúsítottak nem is ismerik a jogaikat, és éppen ezért nem is tudnak élni ezekkel a jogokkal az eljárás folyamán. Köszönöm szépen, Kirka úr! Köszönöm, elnök úr! Szerintem mindenki megtetszik egy szép torta, és szívesen beleválja a torta villáját. Ez a torta valóban szép, mint ügy, mint jogász nehezen ellenezném. Ugyanakkor az is helyén való, és többen rá is mutattak, hogy több világ tisztázásra van szükség, pontosabban kell definiálni. Mindenek előtt világossá kell tenni az alappontot, hogy mit, minő, kit minősítünk ügyvédnek, és hogyan lehet hozzáférni az ügyvédethez. Tehát telefonos vagy közvetlen fizikai hozzáférése, hogy Latford asszony említette, szintén kérdés, meghatározásbeli ügy önmagában is. Nagyon sok joghatóság körében, nem feltétlenül az Európai Unió országaiban, a telefonon hívott ügyvéd teljesen elfogadott, mint segítségnyújtás, és kielégíti annak követelményei. 2004-ben a bizottság egy átfogó javaslatot tett az asztalra, mely a binteti eljárásban minden ilyen jogot, minden a vádlottat érintő jogot lefedett, a tanács nem fogadta akkor el, egyszerű oknál fogva. Tudnék, az egyetemes sztenderdek tekintetében nagyon nehéz ezekkel lefedni azokat a nagyon széttartó jogi helyzeteket, amelyek körében végre kell majd hajtanunk az Európai Unió országaiban, vagy végre kellene hajtanunk ezeket a szabályokat. Az, hogy mikor és hogyan lépett kapcsolatba az ügyvéd az ügyfelével. Nem csak attól függ, hogy milyen csatornán keresztül, hanem egyéb kérdések is nagyon fontosak. Aztán a személyes szabadság megvonása is egy nagyon fontos definiálandó kérdés. Pontosan mely ponton vonták meg a, a, a személyes szabadságot? Az, hogyha az utcán elfogták, akkor, vagy csak amikor beviszik a rendőr szobára, vagy amikor ténylegesen elzárják? Nagyon nehéz ezt is definiálni, holott pontos definícióra van a szükség. Aztán a pótlagos források, amelyekre szükség van, szintén nem voltak még vizsgálat tárgyai kellő mértékben. Először is nem történt hatástanulmány, másrészt nem látjuk át pontosan a jogsegély, a jogi segítségnyújtás bonyolult rendszerét, meg a pro bono rendszert, amely több jogható, joghatóságban érvényesül sokszor az ügyvéd ingyen van, ám sok esetben, ha ilyen korán belép a, a jogi segítségnyújtás, annak akár súlyos költségei lehetnek is, kiviseli ezeket eh, egy-egy eljárás keretében. Ezt is világosá kéne tennünk. Aztán azt is, hogyha tovább lépünk ebben az ügyben, és nem akarom bírálni azt a kemény munkát, amelyet elvégeztek, ugye ez általános jog, hogy mindenki hozzáférjen ügyvédi segítséghez, és én is ügyvéd vagyok, Nyilván nem akarom csorbítani ezt a jogot, már mint a saját szakmai érdekeimnél fogva sem, ám most rendbe kell tegyük. Hét évvel ezelőtt nem sikerült rendbe tenni a dolgot, nem is ment át a tanács, több aggályt fogalmazott meg, most is több tagállam teszi ezt, azon okoknál fogva, amelyeket most vázoltam az imént. Úgyhogy feltételekkel támogatom ezt a csomagot, ám a bizottságtól kérem, hogy pontosabb meghatározásokat fogalmazzanak meg, és akkor jó magam is, meg többen még, akik hasonló véleményt követnek, elégedettebbek lesznek. Köszönöm, Orvai asszony! Köszönöm szépen, magyar nyelven szeret beszélni. Az én választóim tíz évvel ezelőtt még valószínűleg furcsán néztek volna, vagy haragudtak volna, hogy miért is érvelek én a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak, a terheltek minél szélesebb körű eljárási jogosítványai mellett, és konkrétan mondjuk ebben a témában a védelemhez való jog minél korábbi szakaszban való belépése, a jogászi, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog kiteljesítése mellett. E, azóta azonban Magyarország, az én hazám túlesett egy olyan időszakon 2002 és 2010 között, amelyet a tömeges e, jogsértések e, jellemeztek, és hogy egyenesen beszéljek, magukat jobboldalinak valló, vagy magukat konzervatívnak valló emberek is megtapasztalták azt, a saját bőrükön, illetve adott esetben mondjuk az egyetemista gyerekeiken keresztül, hogy mit jelent az, hogyha embereket megfosztanak a jogaiktól, és nincsenek büntetőeljárásban garanciáik, vagy, vagy jogaik, jogosítványaik. Csak hogy egy példát mondjak, tipikus helyzet volt, ami 2006-ban történt, kormányellenes tüntetőket vertek össze a nyílt utcán, majd bevitték őket a rendőrségre, és gyanúsítottként hallgatták meg, mint hogyha ők mentek volna neki a rendőröknek, hivatalos személy elleni erőszak miatt lettek gyanúsítottak a e, tüntetők és nagy nyilvánosságot kapott az az eset, amikor például egy szép, jóarcú, fiatal egyetemista ember azt mondta a rendőrnek, rendőrtisztnek, aki kihallgatta, hogy de kérem szépen, hát én szeretnék egy védőt, szeretnék ügyvédet. Erre azt válaszolta a rendőrtiszt, hogy elnézést a kifejezésre, de így hangzott el, kisköcsög, ez nem Amerika, nincs ügyvéd. Megtapasztalhatták tehát széles rétegei a magyar társadalomnak, hogy igenis szükség van ügyvédre, minél korábbi szakaszától az eljárásnak, és eljárási garanciákra. És hogy nem jó az az érvelés, amit nagyon sokan mondtak annak idején, meg mondanak ma is, hogy más dolog a bűnös, és más dolog az ártatlan. A bűnös embernek nem kell olyan sok jogot adni. Az ártatlannak annak lehet jogot adni. Igen ám, de megtapasztaltuk mi magyarok 2002 és 2010 között az ártatlanság vélelmének a valódi jelentését. Mégpedig azt, hogy ebben az eljárási szakaszban a jogerős ítélet előtt, és különösen a nyomozás során az ártatlannak pontosan annyi joga van, mint a bűnösnek. Ugyanis nem lehet tudni, hogy ki az ártatlan, és ki a bűnös. És hogyha azt mondjuk, hogy a, az ártatlan ember persze megilleti a védelemhez való jog, vagy az ügyvédi segítséghez való jog, mert szegény ártatlan, de nem illeti meg a bűnöst, akkor azért élverünk rosszul, mert honnan tudhatnánk, hogy ki az ártatlan és ki a bűnös. Nos, tehát azt hiszem, hogy a magyar emberek megértően közelednek ehhez a mostani mm, tervezethez, amit tárgyalunk, és nekem két, illetve három konkrét javaslatom van. Az első, hogy Löbel asszony említette, hogy ugye a legkorábbi szakasztól kezdve legyen meg a jog az ügyvédi segítséghez, vagy védelemhez, mindegy, hogy hogy fogalmazunk, kivéve a sürgős eseteket. Ugye a magyar jogszabály általában halaszhatatlan nyomozati cselekményekről beszél, amikor el lehet tekinteni bizonyos hát, jogosítványoktól, mint például a védelemhez való jogtól. Én nagyon javasolnám azt, E, gyakorlati tapasztalatokból kiindulva, hogy mindig a hatóságon legyen a bizonyítási teher hogy miért volt ez olyan sürgős, miért volt olyan halaszthatatlan, miért nem lehetett ügyvédet, miért nem lehetett védőt igénybe venni az adott nyomozati cselekményhez. Tehát a burden of proof, a, a bizonyítási teher az a hatóságon legyen, kelljen nagyon részletesen és alaposan indokolni, hogy miért nem lehetett ott ügyvéd annál a nyomozati cselekménynél. A másik, Amerikai példákat hoztak itt föl sokan. Amerikában a megfelelő szintű védelemhez való jog is egy alapvető alkotmányos jog. Tehát nem akármilyen ügyvédi segítségre, hanem megfelelő minőségi ügyvédi segítségre van joga az állampolgárnak. A harmadik pedig egy kicsit utalva arra, amit Látford asszony az előbb mondott. Igen, van olyan, hogy még nem is közölték a gyanúsítást, pláne nem vették még őrizetbe az illetőt, de már vannak olyan nyomozati cselekmények, ahol igenis ott kellene lennie jogász szakembernek, mint például házkutatások, ezt is a gyakorlatban láttuk például Magyarországon a budaházi féle jogesetben, amire már többször hivatkoztam itt, amikor abszolút jogsértő módon került sor házkutatásokra tömegesen, mégpedig ellenzéki vezetőkkel szemben nagyon fontosak tehát ezek az eljárási garanciák, és a magam részéről maximálisan támogatom ezeket a, az erőfeszítéseket. Köszönöm szépen. Thank you. Herr Voss. Voss úr. Köszönöm. A magam részéről először is Ellen Antonescu asszonynak jelentéstevőnek vagyok hálás, hogy utalt arra még egyszer, mennyire különböznek, széttartóanak a, a, a BTK-k a tagállamok körében, és ezért kell nagyon körültekintően haladnunk ezen a terepen. Ezzel összefüggésben szeretnék a 10 cikk kettes bekezdésére utalni. Tudnék ebben a megfogalmazásban, ahogy most áll, nem feltétlenül célra vezető. Különösen a, a vizsgálat tekintetében elmondtunk, hogy vajon így hagyjuk-e vagy sem, talán világosabban lehetne fogalmazni ebben a szakaszban, ami a, a vallomások értékelését illeti, mármint a vádlott vallomásának értékelését. Aztán más pontokban német szempontból legalábbis a lehető leghamarabbi kapcsolat felvétel a vádlott részéről az ügyvéddel, ez magától értetődő a német gyakorlatban. Ez csak megismétlem azt, amit mások is elmondottak ezzel kapcsolatban. Nagy apróság még talán a német szövegben ez az irányelv jog a jogi segítségre címmel szerepel, angolul pedig az ügyvédhez való hozzáféréshez joga szó szerint. Nem a németül is a zugang, tehát a hozzáférés kifejezés van a helytálló, mint a mostani német megfogalmazás a címben. Gracias, presidente. Gracias, señora Lebeil, por su... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen Löbájl asszonynak a kimerítő magyarázatot. Én árnyék jelentéstevő vagyok a saját frakciómban ebben a nagyon fontos vitában, ami két irányelvet foglal magába. Az egyik az ügyvédi segítséghez való jog, a második pedig a kommunikáció joga szakemberrel, konzulátussal, családtaggal. A svéd elnökség is nagyon fontosnak tartja ezt a témát, és arra is szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy ezeket a szövegeket párhuzamosan tárgyaljuk, mert ezek szoros kapcsolatban <laughs> állnak egymással. A bizottságot szeretném megkérdezni, hogy mi az ő véleményük ezekről az irányelvekről. Van egy olyan kérdés, amit már feltett egy kollégám, és én csak szeretném megismételni. Azt is meg kell néznünk, hogy honnan eredeztethető ez a jog. Többször szerepel a szövegben, hogy a kihallgatásnál már jelen kellene lennie az ügyvédnek. De meg kell néznünk, hogy erre nincsen-e szükség hamarabb hogy a kihallgatás előtt esetleg nincs -e már szükség ügyvédi segítségre. Az első irányelv, ami a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogról szólt, szintén nagyon érdekes vitákba torkollott, és ott is árnyék jelentéstevő voltam akkor mindannyian megegyeztünk abban, hogy szükség van a fordításra és a tolmácsolásra. Most is mindannyian megegyezünk abban, hogy szükség van az ügyvédi segítségre, csak azt kell pontosan meghatároznunk, hogy mikor tól. Meg kell próbálnunk a lehető leghamarabbtól biztosítani az ügyvédi segítséget az eljárási folyamatban. Ami pedig a derogációkat illeti, azt hiszem, hogy itt talán túlzottan nagy a mozgástér ebben az irányelvben. Ez az eltérésekről szóló cikk, a nyolcadik cikk szerintem túlzottan széles körű. Köszönöm szépen, Grisbek asszony! Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm szépen Faszaz Löbájnak ezt a nagyon szintetikus és nagyon világos felvezetőt, amelyet hallottunk. Ha megengedik, néhány észrevételem lenne, és reagálnék azok a kérdésekre is, amelyeket a kollégák vetettek fel, számos kérdést hallottunk, és valóban ott tartunk, hogy ime itt van előttünk egy jogszabálytervezet, amely nagyon technikai jellegű, de amely ugyanakkor alapvető fontosságú, olyan témája ugyanakkor, amely a mi szakbizottságunknak a hatáskörébe tartozik, és amely az európai alapértékekre vonatkozik azokkal, amelyeket mi magunk is képviselünk. A mai délutáni eszmecsere pontosan mutatja, hogy van egy olyan talapzata ezen értékeknek, amelyek a, a meg meghatározó fontosságúak, és amelyek kapcsolatosak a meghatározásokkal, a lehatárolásokkal, és az is igaz ugyanakkor, hogy nehéz egy ilyen horderejű jogszabálytervezet esetén az egyensúlyt is biztosítani. Mindezt azért, hogy az igazságszolgáltatásnak a térségét alakítjuk ki, alakítsuk ki Európában. Nos, a tagállamokban számos polémia, illetve vita alakult ki, nyilvánvalóan a mi véleményünket is kikértek, és a vita továbbra is még felüleli azt a kérdést is, hogy mi is a státusza az európai polgárnak. Ugye akkor, amikor jogkereső állampolgárként lépünk fel, akkor milyen jogokkal rendelkezünk, illetve a többiek adott esetben a gyanúsítanak, milyen jogokkal rendelkeznek. Biztosítani kell itt a kellő egyensúlyokat a jogok területén, a védelem és az egyéb személyeknek embernek a jogai tekintetében. Aztán ott van persze a szankcionálásnak a lehetősége is akkor, amikor a jogszabályokat megsértik, és mindez lehetővé teszi persze a nyomozati eljárásokat azért, hogy a, az igazság kiderüljön. Nagyon kevés idő áll a rendelkezésre, amikor eljárás kell lefolytatni, de mégis hatékonyan kell fellépni. Nem akarok túlságosan hosszú lenni, és ö, is megismételni azon kérdéseket, amelyek már elhangzottak, és amelyekre nyilvánvalóan ön mondjam, válaszolni fog. De most kitérnék a derogációkra, az eltérésekre, mármint a tekintetben, hogy mi melyek azok az esetek, amikor ne lehessen igénybe venni ügyvédeket. Nos, e, ezen kívül érdekelne az is, hogy mi az álláspontjuk eh, vagy a bizottságnak az ingyenes jogsegítséghez eh, tehát nem csak ugye, a költségek szempontjából, hanem egyéb szempontokból is. Nyilvánvalóan, ha teljes körül kell, hogy legyen az eljárás, és erre törekszünk, akkor ezt a lehetőséget is biztosítani kell mind azon személyek számára, akik anyagilag rászorulnak, és akik egy ilyenfajta segítségnyújtás révén ugyanolyan jogokkal rendelkezhetnek, mint a többiek, és ez azt hiszem hozzájárulhat a jogszabálynak a hatásosságához. Akár csak a többi kollega magamban is felmerült az a kérdés, hogy ezen jelentős jogszabály esetén mit is jelenthet majd az, hogy felkérjük az ügyvédeket arra, hogy értékeljék a fogva tartási helyeknek a minőségét. Természetesen ez egy nagy feladat, de ugyanakkor rendkívül terhes is, és hát nem biztos, hogy ezen a területen minden tagállam túlságosan magas szinten tudja biztosítani a fogva tartási körülményeket, de felmerül bennem ugyanakkor a kérdés, hogy az ügyvédek hivatottak-e ezen értékelésnek az elvégezésére, elvégzésére, vagy sem, de gondolom a bizottságtól erre is választ kapunk. Aztán majd, megfe- majd megfeledkeztem egy fontos kérdésről. Sarah Latford egy nagyon szép kifejezést használt, és az ügyvédek kapcsán gyakorlatilag az ördög ügyvédjeként lépett fel, tetszik a kifejezés. Szóval engem az érdekelne, hogy hogyan oldja fel azt az elmondást, amely ugye azt eredményezi, hogy ott van az ügyvéd már az első másodpercről kezdve, de ez lelassítja a bizonyíték felvételt. Ha jól értem, a, lengy a lengyel elnökség képviselője is jelen van, miért Lebál asszonynak adom meg a szót, talán önök is kifejtetnék mondjuk a témával kapcsolatban. Ha kívánják, tehetik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az Európai Bizottság javaslatot, és ők bemutatták, és azt is köszönöm, hogy a lengyel elnökség kezdheti a munkát a tanácsban ezzel a fontos szöveggel kapcsolatban. Hadd emlékeztesek arra, hogy a roadmap, a menetrendet a tagállamok vállalása határozta meg, és a tagállamok jelezték, hogy az intézkedések mentén, ahogy a bizottság azokat bemutatta, kívánnak előre haladni. A hozzászólók közül sokan rámutattak ez, egyik, ez az egyik legfontosabb intézkedés és garancia a vádlottak, gyanúsítottak jogait biztosítandó az eljárás során. Mindannyian osztjuk ezt az alapgondolatot. A tanács jelen pillanatban vizsgálja a kérdést. A szakminiszterek tanácsában az első fordulót már megtartottuk, és az eszmecserek eredménye abban tapintható ki, hogy általános támogatást élvez ez az intézkedés, bár sok kérdést kell még tisztázni a bizottság javaslatával kapcsolatban. A tagállamok szempontjából nézvést a standardek meghatározása kapcsán fontos, hogy bizonyos elemekre figyelemmel legyünk, amelyek jelenleg a DCHR bíróság joggyakorlatában szerepelnek, és amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venni bármely jogalkotás, ezt érintő jogalkotás során. A bíróság joggyakorlata ítélkezései mindig a, a két ág egyensúlyát hangsúlyozzák. Tehát egyrészt, hogy méltányos eljárást biztosítsanak, hogy a gyanúsított szempontjából is, másrészt azonban, hogy biztosítsák, garantálják azt, hogy az állam és hatóságai lehetőséget kapjanak egy hatékony büntetőeljárás lefolytatására. Mind a két elemet tehát mérlegelnünk kell, amikor elemezzük a minimál, minimum normák, minimum standardek érvényesítésének lehetőségét a büntetőeljárásban. A kérdések némelyike, melyet felvetettek, ezekkel kapcsolatban konkrét elemzést kell végezni. Mert a gyakorlati hatását mérlegelendő, a tagállamokban lefolytott büntetőjárásokban tapasztó hatásokat mérve. Ugye azt is látni kell, hogy a büntetőeljárás fő célja, hogy az áldozatok ö, k, igazságát ö, biztosítsa, igazságot szolgáltasson, és ahogy említették, a, a későn jövő igazság sokszor az igazság megtagadását jelenti, az igazságszolgáltás megtagadását. Úgyhogy ilyen szempontból is vizsgálni kell a bizottság javaslatát, illetve annak a gyakorlati kihatását a büntetőeljárásokra, és a végrehajtás menetét és módját. Egyes képviselők már rámutattak, a, hogy a jogi rendszerek, jogi hagyományok nagyon széttartóak a tagállamokban, így módon nagyon nehéz közös sztenderdeket meghatározni, amely minden tagállam számára elfogadható volna az EU egészében. Ugyanakkor ez a munka folyik, elemzéseket végzünk, keresjük a megoldásokat, és várjuk az önökkel való együttműködést is ebben a témában. Reméljük, hogy ez a parlamenttel és a bizottsággal együttműködésünk célra vezető lesz majd. Elnök, köszönöm, most pedig Lebájlasszonynak adjuk vissza a szót. Köszönöm, elnök úr. Első reflexióm az, hogy köszönöm az általános támogatást, amelyet érzékeltem az önök szavaiból. Ez nagyon nagy súlyú javaslat a bizottság részéről. A legfontosabb az eljárásjogi javaslataink közül, amelyeket eddig az asztalra tettünk. Mielőtt a konkrét kérdésekre válaszolnék, emlékeztetnék arra is, hogy egy nagyon, nagyon más helyzetben vagyunk, mint amelyben 2004-ben voltunk. Tudnék, az azóta eltelt időben a szeldűz ügy is lezárult, és a tagállamok és az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy nem megy az alá, a garancia szint alá, amelyet ez a jogeset meghatározott. Azon hadd próbálják válaszolni magukra a kérdésekre, abban a sorrendben, ahogy feltették őket. A jelentéstevő Antonescu asszony. Az infrakció kérdését vetette fel, ahogy Latford asszony is a négyes cikkkel kapcsolatban. Ha valakit leállítanak az út mellett, és, és meg kell fújni a szondát, nem mondhatja azt, hogy addig nem fújja meg a szondát, amíg nincs ügyvéd mellettem. Hát nem, er-, nem erről szól ez a csomag, és az alelnök úr is nagyon világosá tette a tanács ülése során, alelnök asszony, amikor azt mondotta, hogy, hogy mondjuk az új lenyomatvétel, vagy a, a szonda fújás, meg egyéb apró súlyügyekben nem az a szándék, a jogalkotói szándék, hogy, hogy ezeket, a, a, ezeket, a, ezeket a típusú bizony, bizonyítékok begyűjtését akadályozzuk, és nem erre gondolunk, amikor az ügyvéd segítségét biztosítani kívánjuk. Mint többen elmutattak, meg kell találnunk az egyensúly a, a személy jogainak védelme, beleértve a gyanúsítottak jogait is, illetve annak biztosítása között, hogy az eljárások lefolytatása kerüljenek, és nem az a cél, hogy lelassítjuk suk az igazságszolgáltatás folyamatát. Kérdezt a végrehajtásra vonatkozóan is, meg a költségekre vonatkozóan is tettek föl kérdéseket. El, el kell mondom, hogy vannak tagállamok, amelyek már beültették a nemzeti joggyakorlatukba ezeket a rendelkezéseket, és egyes szakaszokban nyilván ez költségnövekedés is jelent, és jelentett. Ez az ügyvédi segítség költségére többen utaltak a képviselők körül, közül. A jogsegére vonatkozó javaslatunkat még nem terjesztettük be. Azonban azt leszögezném, hogyha ez az irányelv végrehajtásra kerül, mielőtt a, a jogsegére vonatkozó elfogadásra kerül, akkor, a, akkor addig a nemzeti tagállami jogszabályok érvényesülnek. Buszucul úr kérdésére válaszolva. Lényegileg azt mondta, hogy mindez nem akadályozza meg a gyanúsított tett abban, hogy igazat mondjon. Ezt a tagállamok is felvetették ezt az aggályt. Másképp is fel lehet tenni a kérdést. Azok a személyek sok esetben, akik teljesen ártatlanok, sok esetben olyan helyzetbe kerülnek, hogy elfogadják bűnösségüket mert teljesen elvesznek az eljárás útvesztőiben. Tehát vannak gyan, gyanúsítottak, akikről az eljárás végén kiderül, hogy nem ők követték el a bűncselekményt, amelyel vádolták őket. Ez ő jogaikat is nagyon fontos homloktérbe helyezni. És persze ez nem akadályoz meg senkit abban, hogy elmondja az igazat, Az, hogy ügyvéd ad neki tanácsot, ez nem jelenti akadályát annak, hogy igazat mondjon, és semmiképpen sem akadálya az eljárás lefolytatásának, persze úgy, hogy figyelembe veszik az gyanúsított jogait is mindeközben. A, a, az Európai Emberi Jogi Bíróság a vonatkozó jog esetében is kimondta, sőt, ön kérdés, kérdés szerint lehet, hogy túlmegyünk azon, amit a bíróság kimondott. Na most, amit ebben javaslatban, ami javaslatban áll, azzal kapcsolatban, az értelmezéssel kapcsolatban vannak eltérések, és a bíróság joggyakorlatának értelmezésében is vannak eltérések, eltérő értelmezések. Ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor egy olyan értelmezés valósul meg, amely a gyanúsított érdekében áll inkább. Ezt nem tagadjuk, ám erősen hiszünk abban, hogy a javaslatunk nem mehet az alá, amit a bíróság egyszer már megállapított. Két pont lehet, hogy, két ponton le, lehet, hogy túllépünk azon, amit a bíróság megállapított. Egyrészt a kommunikáció joga, ami a Száldúz esetben nem került előrányzásra, ám alapvető joga kell legyen a gyanúsítottnak az, hogy a családját, a munkaadóját tájékoztatja arról, hogy hogy gyanúsított eljárásban van, és kifejtse, hogy jelen pillanatban nem minden joghatóságban, nem minden tagállamban joga ez a gyanúsítottnak. A másik pont pedig a, arra az esetre vonatkozok, amelyet Latford asszony említett, az ügyvédi segítség joga az európai elfogató parancs alkalmazás esetén a kibocsátó országban. Jelen pillanatban tudni, ez nem érvényesül ez a jog a kibocsátó országban. Ez a két rendelkezés tehát, ahol ahol olyan rendelkezések állnak, amelyek a száldűz ügyben nem képezték tárgyalás alapját, vagy nem voltak a bíróság döntésében. Aztán említették, hogy világosabbá pont, kellene pontosítani kellene egyes elemeket. Kirkhope úr tett fel ezzel kapcsolatos kérdést. Miben áll, hogyan határozzuk meg az ügyvéd fogalmát? Mi a voltak éppeni hozzáférés definíciója. Hát itt kell valóban pontosítanunk, amikor a hozzáférést biztosítjuk, akkor ez egy személyes fizikai kapcsolat jelente, vagy pedig a telefonhívás is azt jelentheti, hogy ez megvalósult. Hát ez kell legyen a további tárgyalások célja, hogy ezt meghatározzuk a tanácsba. Morvai asszony arról tett fel kérdést, hogy mi történik akkor, ha megkerülik ezt a jogot, nem veszik figyelembe ezt a jogot. És azt mondotta, hogy az állam kell, hogy kifejtse, mert a hatóság kell, hogy kifejtse, miért nem alkalmazta ezt a jogot. Szerintem mi még ennél tovább is megyünk, mert a 13-as cikkét megvizsgáljuk a javasolt irányelvnek, ott az áll egy nyilatkozat, amely az a, az a jogi nyilatkozat, az a vallomás, a nyilatkozat, amely az ügyvéd távollétében született, az semmis, annak nem lehet, nem lehet releváns, nem veheti a bíróság figyelembe. Tehát, ha valakit megfosztunk az ügyvédre vonatkozó jogától, hát akkor a hatóság azt megteszi, akkor el kell gondolkoznánk hatásairól, arról, hogy, hogy ez semmis az a vallomás, és az a, a vizsgálatot alása. Úgyhogy a 13. cikkben szerintem ö, hát kivédtük ezt a, ezt a veszélyt. Fosz úr a 10 cikk 2 pontját, megnézzük a német címet, a német nyelvű cím módosításának lehetőségét, aztán Romero képviselő két kérdést tett fel. Mikor fogunk külön rendelkezést megfogalmazni a legsérülékenyebb személyek vagy csoportok védelmére. Nos, jövő évre tervezük ezt, mert valóban szeretnénk külön figyelmet szentelni e, az ilyen különleges helyzetű személyek számára, különleges figyelmet igénylő személyek számára. Aztán felmerült a kérdés, hogy mikor válik valaki gyanúsítottá. Hiszen ez a rendelkezés a gyanúsított státuszú személyekre alkalmazandó. És több tagállamban a gyanúsított fogalma voltak éppen nem is létezik ugye gyakorlatilag tanústatnak tekintik őket, de de elég, egyes tagállamokban ez elég bonyolult módon kerül meghatározásra, az a vélelem, hogy részt vett valaki bűncselekményvel elkövette azt, az fennáll, de hogy a kihallgatás során mikor válik valaki gyanústottá, definíció szerint, ez valóban pontosítandó, mert jogos felvetés, különösen több tagállam esetében ez egy elég nehezen meghatározó kérdés. azt mondja, önnek franciául fogok válaszolni, a megengedi. Ön fentette azt a kérdést, hogy az ingyenes jogi segítséget hogyan lehet biztosítani. Azt hiszem, mert a kérdéskörre már részben válaszoltam, és hát majd erre a témára vissza is fogunk térni egy javaslat formájában a bizottság részéről. Egyelőre még ezt nem tettük meg, mégpedig azért, mert ez a téma sokkal összetettebb, mint gondolnánk. A nemzeti rendszerek még összetettebbek, mint abban a kérdéskörben, amely az ügyvédi segítség nyújtást illeti. You kindly requested to remain silent while in the room. Azt szeretném kérni a résztvevőktől, hogy maradjanak csöndben. Löbájra azt, hogy nagyon érdekes prezentációt tart, úgyhogy kérném, hogy maradjanak csöndben. Nem könnyű feladat a hangszálak számára. Nos, a kérdés érdemi részére váltva, hagyj jelezem azt, hogy az esetek egyharmadában ö, alkalmazzák az ingyenes jogi segítségnyújtást. Ezt is azt hiszem érdemes tudni, amikor erről a kérdésről beszélünk, és nyilvánvalóan a későbbiek során ezt a paramétert figyelembe kell venni, dolgozunk a témán. Ami pedig a fogvatartási helyszínt illeti, az arra vonatkozó vizsgálat, nem tudom, hogy ez a megfelelő szó-e, a lawyer, az ügyvédnek az a feladata, hogy megvizsgálja, vagy megszemlézze, hogy inkább úgy mondjam, az, hogy a feltételek nem fosztják-e meg az ügyfelének a jogos jogvédelemhez való jogát. Madame Antonescu. Köszönöm szépen, Lövájl asszony. Antonescu asszony, az előadónk szeretne még egy kiegészítő megjegyzést tenni, de arra kérném önt, hogy röviden tegye ezt meg, mert szavaznunk kell 16 óra 15 perckor. Nagyon sokan készen állnak a szavazásra, szeretnének már szavazni, úgyhogy ne feledjük el, hogy szavazás következik negyed ötkor. Már is késésben vagyunk. Úgyhogy Lövájl asszonytól esetleg azt kell kérnünk, hogy hadd tartsuk meg a szavazást, és utána folytatjuk ezt a vitát, de következzen az előadó Antonescu asszony. Köszönöm szépen, csak néhány pontosításom lenne az eszmecsere fényében. Ha megengedik, csak arra szorítkoznák, arra szorítkoznék, hogy hallottam a kollégákat, hallottam Löbály asszonynak a hozzászólását, és mindebből azt vonom le, hogy számos előfeszítést kell még tennünk a ö, anyag kapcsán, nem szabad, hogy elsiessük a folyamatokat. Még karácsony előtt megpróbálok előterjeszteni egy anyagot, figyelembe véve a kollégáknak a javaslatait, de ezt tervezem, ezt az időpontot. Tehát még egyszer mondom, hogy eléggé nagy késésben vagyunk, folytatnunk kell a vitát, és hát van még egy vitánk Löbáj asszonynal, és már ebben az első vitában senkit sem figyelmeztettem arra, hogy röviden szóljon hozzá, és sokan elég hosszan kifejtették a véleményüket. Hát most a második résznél, a sértetteknél nem lehet majd ennyire hosszan hozzászólni. De akkor most vegyük figyelembe azt, hogy mindenkinek nagyon szoros a programja, és a szavazás pedig ki van írva egy bizonyos időpontra. És akkor most következzen a szavazás. Kérem, kollégák, egy pillanat, egy pillanat. Beszélek. Éppen a szavazást szeretném felkonferálni. Itt van a szöveg előttem, amit Alexander Álvaró készített el az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről, az ENISA-ról. Hedasszony, ügyrendi pont? Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nem kap ma tolmácsolást. Nem az első alkalom, hogy svédként nem kapok svéd tolmácsolást, teljes jogú tag vagyok ebben a szakbizottságban. És amikor olyan fontos kérdésekről esik szó, mint a mai napon is, akkor ez fontos volna. Tudom, hogy kicsi ez a terem, de nem az első alkalom, hogy nincs svéd tolmácsolás. Halad három vagy négy svédül ebben a teremben itt ma. Of course, of course. Igen. Elnézését kérjük. Kérem, hogy lássa be a helyzetet. Ugye újra és újra előadódik ez a helyzet az egyetlen terem, amely ma nyitva állt előttünk, ez volt, ahol csak 12 fülke van. Lehetetlen volt megszervezni, hogy minden érintett nyelven folyjon tolmácsolás. Köszönjük a megértését, lejegyeztük, igyekszünk figyelem lenni rá, szavazzunk. Álvaro úr előtt kap még szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az időre való tekintettel rövidre fogom. Nem volt eszmecsere. A, mondta, egy kérdést szeretnék felvetni. Nem tudom, hogy nem csak tartózkodások vannak, hanem a szocialista és a néppárt, néppárti soron a 18-as módosítóra vonatkozóan mínuszjában, az arra hogy az ügynökség helyszínevel kapcsolatban milyen feltételeknek kell teljesülniük. Meglepődtem, hogy a vonatkozó frakciók meggondolták magukat, mert Carlos Coelho kollégával a jelentésben először az IT Management ügynökség Tallinni és Strasburgi helyszínével kapcsolatban a tanács joga az, hogy meghatározza, hol lesz az ügynökség helyszíne. Ezt nem kérdőjeleztük, nem kérdőjeleztük meg, sőt, tiszteletben tartottuk, ezt közöltem a lengyel belügyminiszter államtitkár helyettesével, hogy észszerű a parlament álláspontja, és jogszerű ezzel kapcsolatban. Ám tekintettel arra, hogy mi is költségvetési hatóság vagyunk, azért figyelemmel kell legyünk arra, hogy a székhely vonatkozó feltételek mennyiben valósulnak meg. Négy központ van, tehát hogy központi helyen legyen, aztán, hogy egységes, kizárólag az ügynökségnek szánt épületben legyen a, hely, a székhely, ez a második feltétel, aztán, hogy a legmagasabb adatbiztonságot garantálja, és fizikai biztonságot, és talán a legfontosabb, különösen a takarékos időkben, hogy a lehetőleg költséghatékony a megoldást nyújtsa az érintett székhely. Nos, a módosítóban nincs szó arról, hogy hol legyen a székhely, senkit sem kell attól tartson, hogy a tagállamában működő ügynökségi székhelyet megkérdőjelezik annak jogosságát, de azért a tanács aztnak reagálni kell arra, hogy mi feltételeket jelöltünk meg. Fontos, hogy üzenetet küldjünk a tanácsnak, amely ugyan elfogadta a parlament módszertanát, de most arra venné rá a parlamentet, hogy vonja vissza álláspontját. Ez alásná helyzetünket a jövőbeli tárgyalásokon, amikor jövőbeli ügynökségek helyszínéről tárgyalunk majd. Tehát szeretném a képviselőtársamat emlékeztetni, hogy emellett szavaztunk az IT számítástechnikai ügynökség tárgyában, a szakbizottságban is, meg a plenárison is, úgyhogy ennek köszönhető, ez működik. És még egy dolog, voltak árnyékelődői üléseink, és az együttműködés nagyon jó volt ezeken. Ez látható, tükröződik a szavazólistán is, mert szerintem mindenki álláspontja épp érvényesül a jelentése kapcsolatban a szavazólistán. Here, I saw your hand, Mr. úr, csak nem ügyrendi pont. Elnök úr, hát azért én kétlem, hogy az előző pont ügyrendi lett volna. Hát a frakcióknak adott tanácsot, az előadó, jó lenne, hogyha én is válaszolhatnék az előadónak, különben nem fog menni ez a szavazás. Az elnök sajnos mikrofon nélkül mondja, amit mond. Hát tulajdonképpen azt hangzott el, hogy két politikai frakciónak meg kellene változtatnia a szavazási listáját. Hát nem tudom, hogy ez lehetségesen most. Arról beszélünk, hogy hol legyen ennek az ügynökségnek a székhelye, az EPP is ismeri az Álvaro féle módosító indítványt, de mi úgy gondoljuk, hogy ez túlzottan specifikus, és ez kizárná a jelenlegi székhelyet ennek az ügynökségnek az esetében, amiről most szó van. Úgyhogy szerintünk nem kellene itt arról beszélnünk, hogy hol lesz a székhelye egy olyan ügynökségnek, aminek már megvan a székhelye. Ez borzasztóan veszélyes precedens lenne, úgyhogy ennek ellene vagyunk. Álvaro úr szeretne erre reagálni, igen, csak lassan tegye. Elnézést kérek, nem szeretnék itt párbeszédbe kezdeni, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a megfogalmazás szóról szóra ugyanaz, mint amit elfogadtunk az IT Management Agency-vel kapcsolatban. Elnök, rendben van, akkor ugyanúgy szavaznak a frakciók, ahogy eddig gondolták. Kezdjük el? Kezdjük el? Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. A kettes kompromisszumot követeli a titkárság, tehát kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, 37, ugyanis itt két részről van szó, az első része kiesett, úgyhogy 37 per 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 41 mellette, ellene tartózkodás, hát azt hiszem, hogy elfogadtuk, senki sem szeretné ellenőrizni? Jó, akkor elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44. 44-esről kell szavazni? Visszavonták? Én azt látom, hogy okafogyottá válik a 18-as függvényében, de a 18-as nem fogadtuk el, Na jó, hát 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, ezt visszavonták? 21-es visszavonták? Jó. Hát az élistámon ott van, most akkor van vagy nincs? Szavazzunk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmincas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most elektronikus szavazás következik. A módosított szövegről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom egy valaki az EPP részéről túl sok, de Kampur azt mondja, hogy az EPP szavazatokból sosincs túl sok, de túl sok EPP szavazatunk van. 49 leadott szavazatból 48 igen, úgyhogy elfogadtuk, és Álvaro úrnak gratulálunk is. Rendben. Köszönöm szépen, akik itt maradnak a teremben, kérem, hogy maradjanak csöndben. Löbájl asszonynak nagyon szépen köszönjük, hogy itt maradt és kivárta ezt a szavazást, és akkor most folytathatjuk a vitát vele. Itt a bűncselekmények sértetjeiről szóló csomagról van szó. Még egyszer hangsúlyozom a csöndet. Hi. How are you? Great. Good to see you. <laughs>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 még egyszer köszönöm szépen Lövály asszonynak a türelmet, köszönjük a megértést, vannak ilyenek a Libe Bizottságban, mindig időbeosztási problémáink vannak, rohanunk magunk után, és most ebben az együttes vitában a négyes napirendi pontnál a bűncselekmények sértetjeiről szóló csomagról van szó. Akik szeretnének hozzászólni, azokat arra intem, hogy két percben szólhatnak csak hozzá. A vita első részében nagyon hosszú hozzászólásokat engedélyeztem, és rosszul menedzseltem az időnket. Most megpróbáljuk ezt behozni, és mindenkinek két percet adok. Lövály azt, hogy most bemutat nekünk két szöveget. A bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok, valamint a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése. Löbály asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy valóban nagyon időszerű, hogy miután megvitattuk a gyanúsítottak jogait, most rátérjünk a sértettek jogainak védelmére. Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy így akkor a megközelítés teljesen kiegyensúlyozott lesz, tehát ez a vita most kiegészíti az előző vitát. Nézzük akkor most a sértetteket. A bizottság eredeti javaslatának két fontos része van. Az egyik a minimum szabályok a sértettekre vonatkozóan, ez az egyik témánk, a másik pedig a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése. Itt uh, a büntető ügyekre vonatkozó hasonló szöveg éppen most uh, már elismerésre kerül, úgyhogy most a polgári ügyekre fogunk koncentrálni. Nézzük először az első szöveget, a minimum szabályokat. Mi is az indoka annak, hogy elkészült ez a szövegtervezet? Úgy véljük, hogy a sértetteket megfelelő méltósággal kell kezelni, és ez alapelve a jogalkotásunknak is. Megfelelő képzéseket is kell biztosítanunk ebben a témában. Tehát az alapvető célkitűzés az, hogy a különböző tagállamokban ugyanolyan és megfelelő méltósággal kezeljék a sértetteket. Először is a sértett fogalmát próbáltuk szélesebben definiálni, hogy a családtagokat is ideérthessük. Mindannyian tudjuk, hogy amikor egy sértett szenved valamilyen bűncselekmény miatt, akkor emiatt a család is szenvedhetnek ugyanis a sértetteket sokszor a család támogatja, de az is elképzelhető, hogy mind a sértetnek, mind a családjának támogatásra lesz szüksége az eljárás során. Ráadásul a megfélemlítés sokszor nem csak a sértetre, hanem a sértett családjára is kiterjed, ezekre az ügyekre is gondolnunk kell, és megfelelő jogokat kell biztosítanunk a sértettek családtagjainak is. A túlélő sértettek családjai szintén támogatásra szorulnak, tehát biztosítanunk kell a jogot, hogy megfelelő védelmet és támogatást kapjanak. Ami a sértettekkel való eljárást illeti, van egy nagyon fontos elem, amit a sértetteket támogató szervezetek folyamatosan hangsúlyoznak, ebben a témában az az, hogy különböző a helyzet más és más tagállamban, és mi azt szeretnénk, hogyha ezeket a sérteteket segítő szervezetek közösen tudnának fellépni, és hogy minden tagállamban működne egy ilyen szervezet. Hogyha valaki egy bűncselekmény áldozata, akkor elsősorban arra kell gondolnunk, hogy ezek a sértettek sok esetben nem ismerik a jogaikat, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak. Tehát az első és legfontosabb dolog az, hogy tájékoztatni kell a sértetteket a jogaikról. Így a megfelelő döntéseket meghozhatják. Tehát nem csak az a fontos, hogy ezt az információt elküldjék, hanem ezt egy hétköznapi ember számára érthető módon juttassuk el és kommunikáljuk. És ide értjük a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogot is. A különösen sérülékeny sértetteket külön védenünk kell, például a fogyatékkal élő személyeket. A javaslatban az is szerepel, hogy a büntető eljárás folyamán a sértetteknek megfelelő védelmet kell kapniuk. És itt megint vissza kell térnünk a különösen érzékeny sértett csoportokra, és meg kell védenünk őket, hogy plusz stressznek legyenek kitéve az eljárás folyamán le is írtuk ezeket a különösen veszélyeztetett sértetteket, és beszélünk az ő szükségleteikről. Itt beszélnünk kell esetleg a szexuális orientáció, a nem, vagy a kisebbségi alapon történő megkülönböztetésre minden sértetnek ugyanolyan védelmet kell kapnia. Sok esetben a sértettek, ezek a különösen veszélyeztetett sértettek, mondjuk terrorizmus áldozatai, vagy házasságon belüli erőszak áldozatai, vagy a szervezett bűnözés áldozatai, ezekben az esetekben különösen fontos az ilyen különösen veszélyeztetett sértettek védelme. A tagállamoktól is azt kérjük, hogy mérjék fel az adott sértett, a fogalmazhatók így veszélyeztetettségi szintjét, és így megfelelőképpen segítsék ezeket a sértetteket. Sok esetben például a családon belüli erőszak esetében a megfélemlítéssel is szembe kell néznünk a sértettek irányában, és ettől is védeni kell ezeket a különösen veszélyeztetett sértetteket. Azzal is tisztában vagyunk, hogyha mind ezeket a feladatokat el akarjuk végezni, hogyha így be akarjuk azonosítani, hogy milyen veszélyeztetettségű egy sértett, akkor az komoly munkával jár de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon sok esetben, hogyha egy tagállamból a másikba átmegy egy adott sértet, akkor esetleg elveszítheti azt a támogatást és azt a védelmet, amit az első tagállamban már megkaphatott. A bűnügyi esetek kell, gondolom mindenki tisztában van, mert ezt a szöveget már vizsgáltuk. Most itt kifejezetten a polgári ügyekről beszélünk. Nézzük most a konkrét javaslatot. Az irányelv biztosítja a magánélet védelmét is és azt is, hogy ebben diszkrecionális joga legyen a bíráknak, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a sértettek jogainak érvényesítése és a vádlott jogainak érvényesítése között, hiszen mindkét fél jogait maximálisan tiszteletben kell tartani. Hát röviden ennyi volna a javaslat, és nagy örömmel nézek a vita elébe. Thank you for... Köszönöm, Bájlasszony. Köszönöm, hogy rövidre fogta. Nyissuk meg az eszmecserét. Először a két jelentéstevő kap szót. Fresszeril asszony és Romero asszonyok, és aztán a képviselők társaim kapnak szót, két percet kap mindenki hozzászólásra kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is azt szeretném elmondani, meg rövid leszek, hogy a korábbi vita elhúzódott, és most nem sok időm maradt. De látunk rá, hogy 75 millió sértettről beszélünk Európában, így módon lényegét nem nagyon rövidítem mondandómnak a téma súlya miatt. Először is köszönet, hogy a bizottság képviseli az emberi méltóságra helyezte a fő hangsúlyt. A bizottság eh, javaslata is a sértettek méltóságát védelmét célul az elsősorban. Az irányelv tervezet olyan minimum garanciákat és sztenderdeket irányoz elő, amelyek a sértettek jogait és nekik nyújtandó védelmet rögzítik. Ilyen értelemben üdvözlendő az irányelv, sőt égető szükség volt már erre Európában olyan eszköz alakul így ki, amely nem csak a bűncselekmények áldozatait segíti, hanem nagyon világosá teszi azt is, hogy az Európai Unió célja az, hogy állampolgárait segítse és védje. Én értelemben a, a homloktérbe helyezi azt a gondolatot, hogy elsőben a sértetteket kell védenünk. Az európai védelmi határozatra vonat vonatkozó döntés elfogadása került, ez polgári és büntetőjogi kérdésekben is érvényesül. Ez helyén való döntés volt a múlt héten, és szintén a sértettek védelmét szolgálja. A bűncselekmények áldozatai tekintetében tehát az Európai Unió horizontális szempontból kell vizsgálja a kérdéskört, először is biztosítva azt, hogy a sértettek ne legyenek diszkriminatív eljárások áldozatai és alanyai, és ezt Európai Uniós szinten kell elérnünk a kölcsönös bizalom és koordináció mentén az Európai Uniós hatóságok között a kölcsönös elismerés szellemében. Többféle ö, sértet értve áldozat kategóriát határoz meg az irányelv, a bűncselekmény típusát tekintve, amelynek áldozatai, illetve a különleges védelmet igényelő áldozatok kategóriát is meghatározva a terrorizmus áldozatait, az embercsempészet sértetjei, a különösen érzékeny csoportok, például a kiskorúak, vagy a fogyatékkal élők kategóriája, a szexuális bűncselekmények áldozatai. Tehát ötféle szintet irányoz elő a irányelv tervezet ezen kategóriák mentén, és a a méltányos és méltóságra tiszteletben tartó eljárás igényét is előirányozza. Mint mondottam, sürgető az igény erre az irányelvre, hogy megfelelő védelmet tudjunk nyújtani a sértetteknek Európa szerte. Enélkül az irányelv nélkül egyrészt nem tudnánk felmérni sem a jelenleg érvényesülő helyzetet Európában, és azt is látnunk kell, hogy a nemi alapú bűncselekményekre vonatkozó statisztikákat is javítani kell, hogy ezek megragadhatóak legyenek. Ez a jelenség, mert a jelenség értékelése hiányában az ellenlépéseket sem tudjuk jól megtervezni. Tehát mindezek értelmében elégedett vagyok az irányelvvel. A, az, a nem, nem jellegű bűncselekmények áldozatai, az embercsempészet áldozatai és a kiskorúak olyan sérülékeny csoportok, amelyeket ilyenként kell elismerni, és el is ismeri az irányelv. A más jellegű bűncselekmények áldozatai és a személy ellen irányuló erőszak vagy, vagy bűncselekmények áldozatai is ebbe a kategóriába sorolhatóak. Kérdés, hogy milyen alapon döntöttek a sérülékeny csoportok kategorizálása és a nem sérülékeny csoportok kategorizálása tekintetében? Ez a kérdésem. Hiszen a a, a 18-as cikkben szerepel először a legsérülékenyebb kategória, való utalás, míg az irányelvben látható, hogy a 18-as cikk, jelenlegi 18-as cikkben a terrorizmus áldozatai állnak első helyen. 2001 óta a bűncselekmények áldozatára vonatkozó jogállás pontosan körülhatárolja az egyes státuszokat. Hasonlóképpen el kéne tenni a sérülékeny csoportokra vonatkozó meghatározás. Kérdés, hogy ez a tervezet miért nem élt ezzel a lehetőséggel? Miért nem határolja jobban a sérülékeny, meg a nem sérülékeny kategóriákat? És miért nem alkalmaz pontosabban körülhatárolt fogalmakat? Tudnék, a bűncselekmény jellegétől függően külön elbánást tartatnak igényt, sérülékeny csoportok, és felmerül a, a súlyos pénzügyi nehézségek helyz kérdése is. Hogy várhatjuk el a tagállamokról, hogy megfelelő forrásokat irányozzanak elő ezen sértett csoportokra, hogyha nem határozzuk meg őket pontosan. A Európai Védelmi Határozat az első lépés ebben az irányban, de a tanácsban ennek elfogadása nehézkes volt, vár -e ön nehézségeket a tanácsban ebben a kérdésben is, vagy nem? Vagy a tanács belátja ezen körülhatárolás fontosságát és a vonatkozó pénzügyi terhek tényét az egyes tagállamokban, ez nehézséget jelentett tudnilik, mert vonatkozóan felmerülő költségek. Tehát ezen a területen előre kell lépnünk, és a parlament készen áll erre, valamint a jelentéstevő is. Romero asszony szó. Gracias, señora Lebeil, por su... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Lebály asszony, a magyarázatokat, a felvezetést. Világos ugyanakkor az is, hogy tovább kell folytatni még a vizsgálódást, és tovább kell, hogy folytassuk a párbeszédet erről az irányelvről, illetve a egyéb kérdésekről. Tulajdonképpen a jogi szakbizottságunk fog ezzel a kérdéskörrel még foglalkozni. És nyilvánvaló a szabályok hamarosan majd évére kell, hogy jussanak. Legalábbis ez így lesz egyes országban. Lenne egy kérdésem. Az első a következő. rendelkeznek egy olyan térképpel, amely azon országokat tartalmazza, amelyeket érint ez a jogi eszköz. Ugyanis itten ugye ö, a polgári védelmi jogi kérdésekről van szó, és hát a nyelv ugyanakkor egyéb szempontokat is vizsgál. A bünteti jogi témáról beszél az irányelv, de ugyanakkor hát mindennek lesz hosszabb távú hatása is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy át kell ültetni az irányelvet a tagállamokban. Az a véleményem, hogy fel lehet gyorsítani a ritmást, és nincs ritmust, és nincs szükség arra, hogy kivárjunk, hogy megvárjuk a rendeletnek a vitáját, és a tagállamok már megtehetik, hogy most átültetik a jogalkotásokba. Nyilvánvalóan szükség lesz értékelésre is, mindenképpen üdvözlendő a jogszabálynak a megszületése. A eszme csere pedig elvehet majd elvezet majd oda, hogy világosabbak lesznek az álláspontjaik. Köszönöm. Entre los miembros, pero recuerdo, por favor, dos minutos Sport... Nos, mindenkinek megadom a szót, de mindenkinek csak kettő percben maximálva. Kérem, hogy mindenki tartsa be ezt az időkeretet. Balra a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két kérdést szeretnék föltenni az előterjesztő. Az ötödik és a tizenötödik cikkei fordítást tételez föl, arra azt kérdezném, hogy kiviseli ennek a költségét, és ha egyszer már föltételezi, hirályem, a föltételezi a javaslat, hogy standardizálni fogják a, az, az, a védelmi rendeletet, akkor miért kell fordítani? A másik kérdésem a 16-os cikkeire vonatkozik, amelyik eléggé nehezen értelmezhető, és nem tudom, hogy lehet kikényszeríteni, hogy mi az a to benefit from the most favorable legal aid uh, or, or uh, the most extensive exemption from the cost of expenses, hogy nem lehetette volna ezt pontosabban megfogalmazni, vagy nem tételezik-e föl, hogy ezt pontosabban lehessen megfogalmazni. A helyzete az áldozatnak ugyanis teljesen különböző lehet a, a két országban, amire a 16-os cikkely vonatkozik. Okay. Köszönöm. Egy megjegyzésem volna, meg egy kérdésem is. A, a sértettek jogairól beszélünk, ez helyén való, ám az eljárást is meg kell vizsgáljuk. A büntető eljárás során két dolgot kell megállapítani. Először azt, hogy vajon megtörtént -e a bűncselekmény, tehát ugye egy, akár lehet betörés színlelni, hogy a biztosítót lépre csaljuk, Másodszorban azt kell megállapítani a büntetőjárásban, ki a tettes és ki a sértett. A, tehát a tettes esetben van egy ugye, gyanúsított és esetleg tettes. Míg az áldozatnál egyetlen, a sértetnél egyetlen fogalom van, nem kettő. Ezért a sértett esetében fontos, hogy aktív szerepet kapjon a büntetőeljárásban, tehát tájékozatosan arról, hogy mi történik az eljárásban, én tájékoztassák az eljárás állásáról, meg az eredményeiről is. Nagyon fontos, hogy ezt maga is megvizsgálás utána járhasson, hogy a sértett, hogy milyen egyéb lépéseket tehet, vagy kell, hogy megtegyen akár. Szerintem ezzel az irányelvvel az a baj, mint korábban is, hogy továbbra is egy, egy hézag áll fent. Tehát a, a sértett számára nagyon nehe, nehezen követhető a eljárás. A sértetek nagyon sokszor tapanaszkodnak afelől, hogy a eljárás végén is, amikor már ítélték a tettest, az akkori kérdéseikkel, követeléseikkel, E, magukra maradnak a polgári eljárásban, ott már nem kapnak támogatást. Szerintem ezen a területen a tagállamoknak nagy tennivalóik volnának, ezen az irányelven, amúgy fontos irányelven túlmenően is. Sì, Presidente, io la ringrazio, però mi vorrei ricollegare a quanto detto dalla collega Imenez all'inizio. Nos, hagy folytassam ott, ahol a kollega abba hagyta. Másfél órát szántunk az előző kérdéskörre. Viszont mi ez arról van szó, hogy a sérteteket hogyan védjük, oda jutunk, hogy mintha felületesen tudnánk csak kezelni ezt, mert hogy másodlagos kérdésről van szó, tehát ezt nem tudom elfogadni. Megpróbálom betartani a két perces időkeretet, elnök. Nincs lehetőség, hogy ö, mindig ezt és ezt hozzuk fel. Löbály asszonynak más elfoglaltsága is van, de ennek ellenére hajlandó itt maradni. Tehát kérem, ne hozzák újra ezt és újra fel. Elnézést. La prego, signor Alfano. La eh. prego, signor Alfano. Non è questione di importanza. Alfano asszony. Itt nem a témának a fontossága a tét. Mindkét kör témakör rendkívül fontos. Tempo per fare il suo tributo. Kérem szépen, használja ki a két percet, azért, hogy a tartalommal, a lényeggel tudjon foglalkozni. Csak egy észrevételt szerettem volna tenni. Voltak olyan hozzászólások az iménti témánál, akik több mint 10 percig beszéltek, pedig nem voltak jelentéstevők. Löbály asszonyhoz fordulok. A szervezet bűnözése térek át. Arról ö, szavazott két héttel ezelőtt a Libé Szakbizottság, és egy hangú volt a szavazata. Azt kértük, hogy létezik egy olyan jogszabály, amely lehetővé teszi a családoknak a tanúvallomást ételét. És jeleztük azt, hogy szükségesnek tartjuk azt, hogy minden sértettnek legyen megnyilvánulási lehetősége. De ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a tanukat is védeni kell. Ezzel kapcsolatosan hogyan látja a dolgot? A tanú védelmet lesz lehetőség biztosítani? Akár tovább lépni? Elnök, kirkapúri a szó. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül rövidre fogom elég kemény kézzel bánik mindenkivel, úgy látom. Először is elmondanám, nagyon fontos téma ez, mert mindenképpen magas szintű normák kellenek a sértettek védelmére. Viszonylag elégedett vagyok azzal, hogy Nagy-Britannia elég jó bizonyítványa a bír e tekintetben. Ám az is világos, hogy többre van szükség. Nem akarom a jogok harmonizációját látni, ám a védelem ekvivalenciájára szeretnék törekedni, és ez, a, ez az irányelv afelé visz bennünket. Nem lehet a nemzeti büntető eljárásokat ö, felülírni, az, ám mindenképpen a szakbizottságunk és a parlament is körültekintően meg kell vizsgálja a helyzeteket. Ami a javaslatok megfizethetőségét illeti, közösen kell megvizsgáljuk, hogy ezek a módosítók valóban megálljanak ilyen szempontból, nem szabad szem előtt éveszteni a költségeket. És még egy utolsó gondolat. Kérdés, hogy ez az irányelv kiterjedne az európai állampolgárokra, csak az európai tagállamokban terjed neki, vagy mondjuk egy brit alattvaló Amerikában, vagy egy amerikai állampolgár Európában élvezhetné -e ezeket az előnyöket. Ezeket tisztáznunk kell. Egyébként szerintem vigyük tovább, és támogatom. Köszönöm, Angeli képviselő. Sarò brevissima. Köszönöm szépen, rövid leszek. Mivel, hogy nincsen túlzottan sok időnk, bár nagyon fontos témáról van szó. Én egy olyan kérdést szeretnék megemlíteni, ami azt hiszem, hogy Redding asszonyt is nagyon érdekli. Arról van szó, hogy a kiskorúaknak valamilyen külön védelmet kívánunk-e biztosítani. Tehát mi történik, hogyha a büntető eljárás kiskorú személyt érint? Itt sokkal jobban oda kell figyelni mondjuk a személyes adatok védelmére, arra, hogy a kihallgatások milyen módon és mikor történnek, és a kihallgatások, illetve az eljárások hosszát is valamilyen módon talán maximalizálni kellene, és hogyha már a különösen veszélyeztetett, sértett csoportokról beszélhetünk, akkor itt mindenképpen a kiskorúakat is meg kell említenünk, hiszen a veszélyeztetett sértek közül azt hiszem, hogy első helyen állnak a kiskorúak úr két percben parancsoljon. Köszönöm, meg fogom próbálni betartani a két percet. Kicsit több időre lenne szükségem, hogy tisztességesen ki tudjam fejteni a mondani valómat, de hát ez van. Értem én, amit Álfánó asszony az imént elmondott általánosságban a súlyosabb bűncselekmények, illetve terrorista cselekmények áldozatairól. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a sértettek, az áldozatok nem mindig élik túl az ellenük irányult támadást, tehát nem lehetnek ott a büntető eljárás során. Ilyen esetben a családnak kell a megfelelő jogokat biztosítani és azt se feledjük el, hogy vannak olyan bűncselekmények, amelyek politikusok ellen, bírák ellen irányulnak, ügyvédeket ölnek meg, rendőröket, politikusokat, bírákat ölnek meg. Tehát nem mondhatjuk, hogy ott áll az egyik oldalon a sértett, és a másik oldalon az elkövető. Sokszor egy kicsit bonyolultabb a képlet, más személyek is belépnek a képbe. És hogyha már terrorizmusról beszélünk, akkor nem csak a külső fenyegetettségre kell kitérnünk. Itt nagyon sokszor Európán belül is vannak terrorista fenyegetettségek, és a szervezett bűnözés is egyre inkább felüti a fejét. Ezek a tendenciák sajnos bizonyos országokban legalábbis meglehetősen aggasztóak. Abban a városban, ahonnan származom, az elmúlt három évben száz áldozata volt a maffiának. Nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha ez mondjuk Svédországban vagy az Egyesült Királyságban történik. Nyilván akkor az egész nemzeti, nemzetközi sajtó erről írna. De ha ez Olaszországban történik, akkor nem beszél róla senki. És civil áldozatok is vannak, egy asszony lement vásárolni, gyümölcsöt szeretett volna venni, és megölte a maffia. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy 27 tagállam van itt, nem négy, és bizonyos tagállamokban egyes problémák sokkal keményebben jelentkeznek, mint más tagállamokban. Nálunk például a szervezett bűnözés valódi probléma, ezért a tanúvédelmet is sokkal komolyabban kellene venni. Ráadásul a sértettek áldozatainak nem csak támogatást kell nyújtani, hanem anyagi segítséget is. Mindjárt befejezem, elnök úr, látom a kalapácsot. Tehát az Egyesült Államokban működő rendszert lehet kritizálni, de hát nem biztos, hogy a 27 tagállam ugyanúgy vélekedik ezekről a kérdésektől. Köszönöm, Ábrecht úr, Jézus. Köszönöm, sok minden, sok helyén való dolog elhangzott, nem akarom azokat megismételni, mivel csak az árnyék előadót a Margentinit asszonyt. Két kérdésem van. Az egyik a, az áldozat, illetve a, a sértett meghatározását illeti. Itt egy szélesebb kört került meghatározásra, belértve a családtagokat is. A kérdésem az, hogy vajon van-e lehetőség arra, vagy volna értelme annak, hogy jogi képviseletet is kapjon a, a sértett, illetve ez a kiterjesztett sértett definíció alapján történjen ez, és a sértett nevében, helyét és helyében és nevében testületek is fordulhatnak-e bírósághoz vagy hatóságokhoz. Ez szélesebb körű definíció értelmében. A másik kérdésem a sértettek jogi, jogállása, státusza. Mi zöldek úgy gondoljuk, hogy a jogi státusz nem kellene, hogy szerepet játszon a, az érdekvédelemben. Ilyen értelemben talán értelmes volna legalábbis minimalizálni azokat a feltételeket, melyek alapján a sértett védelmi csomag kezdvezményezetje lehet valakit. Tehát a letelepedési engedély, amit egy év után megadható, lehetne egy ilyen alacsony belépési szint ebbe a kedvezményezeti körbe, mert a sértett csomag kedvezményezeti körébe. És végül, de nem utolsó sorban, a diszkrimináció mentesség kapcsán, vagy a diszkriminatív vagy, vagy fajgyűlölő okokból eredő erőszakos bűncselekmények esetén jogi képviselet, tehát jogi testület is kell, hogy képviselhesse a, a természetes személyt, a, a, a, a sértett természetes személyt. Köszönöm, hogy az elnök Fosszúr szó. Köszönöm. Először is én is nagyon hálás vagyok a javaslatért. Egységes módszertant alkalmaz egész Európában, és a sértettek számára hangot ad a védelem érdekében. És az áldozatvédelmi szervezetek is nagyra értékelték ezt a tervezetet. Ugyanakkor hat pontom lenne, amit felsorolnék, tehát az indokolásban, a 25-ös pontban a, nem csak a szakmai, hanem az egyéb testületi segítségről is szó esik. A második kérdés, amiről Zippel asszony már beszélt, hogy hol lehet a legjobb eh, helyet találni a sértett védelemnek, tehát a, a büntető eljárás adott esetben nem megfelelő helyen folyik le, tehát hogy polgárjogi vagy szociáljogi megközelítést alkalmazunk-e. Lehet, hogy itt elcsúszik az egyensúly a, a védelem és a, a vád között, hogyha minden jog az egyik fél pozícióját erősíti, lehet, hogy a másik pozíciót is felül kell vizsgáljuk, és ez nem feltétlenül segíti az igazságszolgáltatást, ha elcsúszik az egyensúly, és a, a sértett fogalma ezen büntetőjogi összefüggésben egyfajta előítélet áldozata lehet. Tehát ezért a 20 cikktől 22 cikkig levő álló szöveget kritikus szempontból vizsgálják felül, hogy vajon ezt a büntetőjárásban levő egyensúlyt lehetne módosítani. A jogi segítség tekintetében a 12 cikk nál egy egy kiegészítés lehetne szükséges a fennálló költségeket illetően, aztán a 18. cikk a, a, a sértett védelemre való igénye. Itt látnunk kell, hogy újra és újra, újra kell élje a, a tárgyalás során a sértett a, a, a bűncselekményeket. Tehát az lehet, hogy erre nincs szükség, és aztán röviden a 23-as cikkben a sajtót kellene a médiumok helyett beírni a szövegbe. Elnök, köszönöm. Grízbek asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen Lübály asszonynak a bevezetőjét. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy rövid tudok lenni. Valóban, ahogy több kollega is jelezte, rendkívül lényeges szövegről van szó, és a sértett fogalmának a széles értelmezése azt igényli, hogy még tovább dolgozunk a e fogalmon, de mindenképpen jó előjel van itt a kezünkben. A prioritások sorában pedig e, nyilvánvalóan az Európai Unió Stokholmi program keretében a sértetek védelmét kell, hogy tovább fejleszem. Sajnálom ugyanakkor, hogy nem sikerült megállapodásra jutnunk ezen nagyon fontos és hosszú vita során, amelyet folytattunk az Európai Védelmi Határozat témájában, és a megkülönböztetés a polgári ügyek és a büntetügyek között természetesen egy bonyolult folyamat, nem egy egyszerű kérdés, de mindenképpen hasznos és lényeges. Ön az előadásában vagy felvezetésében jelezte, mennyire fontos a végrehajtó és a kibocsátó államok közötti együttműködés gyakorlati módon kezelni a sérteteknek a javára, mindezt nagyon szélesen értelmezve, úgy, ahogy a jogszabály is ezt előirányozza. Kettő rövid kis észrevételem lenne, mert hogy kevés idő áll a rendelkezésünkre. Az egyik a jogi rendszernek a stabilitásával kapcsolatos, illetve annak világosságával kapcsolatos, illetve még tovább pontosítom, mennyire könnyű végrehajtani, alkalmazni ezt a jogszabályt. Na, a lényeg itt az, hogy hogyan lehet a létező eszközök és az új eszközök közötti kapcsolatot majd biztosítani, a sértettek védelmét biztosítandó. A másik felvetésem pedig az alkalmazásra vonatkozik. Ugye ez a jogszabály horizontális irányát kíván lenni, és támogatom azon kérdéseket, amiket a kollégák tettek fel. Azt hiszem átláthatóbb lenne az egész jogszabály, és hozzáférhetőbb lenne a jogszolgáltatás, ha úgy döntenénk, hogy valóban a rendszerbe bele erőltetnénk a sértetteknek a kérdését, amennyiben a szervezet bűnözésnek a sértetei. Gondoljunk itt arra, hogy a terrorizmusnak milyen áldozatai vannak, és számosan fontosnak tartjuk ezt. Köszönöm. Κύριε Πρόεδρε, ήδη τόσο η κυρία Λεπάιλ, όσο και η συγκήτρια μας υπενθύμησαν ότι... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy Lövágy asszony és az előadó is emlékeztettek minket arra, hogy a múlt héten a Nőjogi Bizottságban már szavazásra került az Európai Védelmi Határozat, és ennek tükrében már sikerült egy egyfajta egységes védelmi szintet meghatározni. Ez szerintem egyértelműen bizonyítja azt, hogy a sértettek védelme mennyire fontos, hogy európai szintre emelkedjen, és gondolom, hogy ezzel egyetért itt minden kollégánk. Tehát széleskörű megközelítésre van szükség a sértettek védelme és jogainak tekintetében. nem csak magáról a sértő, sértett szeméről van szó, hanem a családjáról is, a környezetéről is. Azt hiszem, hogy ez jó megközelítés, minél szélesebb körben kell védenünk a sértetteket, így lesz hatékonyabb ez a szöveg. Szükségünk van olyan intézkedésekre is, amelyek lehetővé teszik, hogy segítő szervezetekkel léphessenek kapcsolatba a sértettek. Köszönöm. Adam Morvai. Köszönöm szépen, ismét magyarul szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy az áldozatvédelem három állami kötelezettségen és az ahhoz kapcsolódó állampolgári jogon kell, hogy alapuljon. Az első a bűn megelőzés állami kötelezettsége, amiből következik, hogy az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy a településükön, a lakóhelyükön az állam hatékony bűnmegelőző tevékenységet végezzen, és ezáltal az áldozattá válást megakadályozza kettes számú állami kötelezettség ezzel kapcsolatban, hogy az állam köteles minden egyes bűncselekményével, illetőleg a cselekménnyel szemben hatékonyan fellépni. Ebből következik a polgárnak az a joga, hogyha bűncselekmény vagy szabálysértés sértetjévé válik, akkor joga van ahhoz, hogy az állam az ő nevében és helyette eljárást kezdeményezzen, és az hatékonyan le is folytassa, az elkövetőt megtalálja a harmadik nagyon fontos jog, illetőleg kötelezettség, hogy az állampolgárnak kártérítéshez kell, hogy joga legyen akkor is, hogyha a kára az állam e kötelezettségeinek elmulasztásával van okozati összefüggésben vagyis az állam nem csak az általa elkövetett bűncselekmények miatt köteles helytállni, mint ahhoz, ahogy történt például a Magyar Szocialista Párt szemkilövetéseivel és rendőri brutalitásaival összefüggésben Magyarországon, ugye amikor maga az állam követett el bűncselekményeket, és ezért a bíróság kártérítéseket ítélt meg az áldozatoknak, ezen túlmenően akkor is köteles az állam kártérítéssel helytállni, ha mulasztást követett el, vagyis azt a kötelezettségét mulasztotta el, hogy hatékony bűnmegelőzést folytasson, illetőleg bűnfelderítést, és ezzel összefüggésben válik valaki bűncselekmény vagy szabásértés áldozatává. Sajnos Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy ezek mindennapos esetek, hiszen az állam következetesen elhanyagolja mind a bűnmegelőzési, mind a bűnfelderítési kötelezettségét. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Indveld. A szó. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Elviekben nagyon pozitívan látom ezt a javaslatot. Hollandiában több évvel ezelőtt a pártom nagyon hasonló jogszabályt vezetett be, ám egy filozófiai jellegű megjegyzésem van, kicsit visszhangozva azt, amit Zipel asszony is mondott, végső soron a legjobb módja a a sértettek védelmének egy olyan igazságszolgáltatás, amely jól működik. Úgyhogy kicsit legyünk körültekintőek, ne próbálj kompenzálni egy adott esetben rosszul működő igazságszolgáltatás hibájait tagállamainkban azzal, hogy a sérteteknek plusz jogokat adunk. A sérteteket alapvetően a jól működő igazságszolgáltatás kell, hogy ellássa, ez az első köte- kötelessége az államnak, illetve igazságszolgáltatásnak, és aztán jöhetnek egyéb kompenzációs formák. Elnök, köszönöm, mint hát asszony. Most pedig Bail asszonyé a szó. Köszönet illeti őt, hogy tovább itt maradt körünkben a tervezetnél. Ám először talán, ha a tanács részéről a lengyel elnökség rövid hozzászólással kíván élni, azt megköszönjük. Meg azt is, hogyha rövidre fogják ahogy a képviselők is igyekeztek röviden hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, talán megbocsátják, ha két percet ö, kérünk. A sértettek védelme a lengyel elnökség számára prioritás. Egybeesik ez azon megállapodással, amelyet az informális igazságügyi miniszterek tanácsán kialakítottunk. Az eddigi munka az Európai Védelmi Határozat irányelvére koncentrált bűnügyekben, és a tanács, az EP és a bizottság közös erőfeszítésének köszönhetően politikai kompromisszumot sikerült elérnünk ebben a fontos témában. Az a támogatás, amelyet az Európai Parlament biztosít illetve amely abban a kiváló együttműködésben gyökerezik, amely a három oldalú megbeszélésekben alakult ki, kulcsfontosságú a lengyel elnökség számára abban, hogy ezt a nagyon nehéz feladatot végül is megoldjuk. Az irányelv tervezettel kapcsolatban, amely minimum standardeket állítana fel, a sértettek jogait, támogatását és védelmét előirányozandó, Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tanács előkészítő testületei véglegesítették a javaslat első vizsgálatát, és a tanács ennek köszönhetően nem sokára beterjeszt egy átírt tervezetet, egy felülvizsgált tervezetet erre a javaslatra vonatkozóan, amely további tárgyalások alapja lesz a tanácsban. Reméljük, hogy ennek kulcs elemeit a következő októberi bel- miniszterek tanácsán is napirendre tűzhetjük, és ezek az eszmecserék aztán iránymutatással szolgálnak, amely révén a tanács munkája úgymond karcsúsítható lesz, célra törőbb alakítható, és az általános módszertan is ennek megfelelően lesz alakítható, célra törőbbé tehető. Köszönöm nyitva állunk az együttműködés előtt, és reméljük, hogy folytatódik az a gyümölcsöz együttműködés, amit az Európai Parlamenttel e témában folytattunk. Köszönöm. Köszönöm. Borszalini asszony, elnézést, nem láttam, hogy jelentkezett. Elnök úr, nagyon rövid fogom. Azt szeretném pusztán elmondani, a teljes mértékben egyetértek azzal, amit képviselőtársaim kifejtettek a vita során. Egy megjegyzésem volna hangsúlyt fektettek a bűncselekmény definíciójára, és nem a, a sértettek oldalát nem övezte ekkora figyelem, holott nagyon körültekintően kell eljárnunk ebben a definícióban is. Nagyon részletes listáját kell meghatároznunk azoknak a bűncselekményeknek, a nagyon kimerítő lista készült a bűncselekményekről, ugyanakkor mint a kevesebb figyelemet szenteltek volna a a sértettek oldalának. Sok esetben ők a saját civil kurázsiukra támaszkodhattak csak a korábbiakban, mint a sértettek, mert nem kaptak elég figyelmet a szabályokban, holott nagyon fontos, hogy a sértett jogállásra, a státuszára is megfelelő figyelmet szenteljünk. Well, thank you, Chair. I'm, I'm going to... Köszönöm szépen, elnök úr megkísérlem a válaszadást ezekre a kérdésekre. Nagyon élénk vita volt, köszönöm szépen a támogatást. Mindannyian egyetértünk abban, hogy rendkívül fontos javaslatról van szó. A lehető legjobban védenünk kell ugyanis a sértetteket legalább annyira, mint a gyanúsítottakat, hanem jobban. De akkor most nézzük a konkrét kérdéseket. Először is az alapja az egész igazságszolgáltatási rendszer jó működésének az, hogy kiemelt figyelemben részesítjük a sértetteket. Nézzük a kérdéseket, hogy ez mennyibe kerül, és ki fogja ezt kifizetni. Ez többször is felmerült, mint kérdés. Először is engedjék meg, hogy néhány számadattal támaszam elő a válaszomat. Tehát nézzük meg, hogy mi lehet a hozzáadott értéke ennek a javaslatnak, hogy miért jó a sértettek megfelelő védelme. A családon belüli erőszakot nézzük, mert ez sajnálatos módon eléggé mindennapi eset. Ez 10-20 milliárd eurójába kerül évente az Európai Uniónak. És a tanulmány azt is kimutatta, hogy a sértetteknek nyújtott segítségnyújtás 100 millióval tudná csökkenteni ezt a teljes összeget. Természetesen, hogyha a teljes költséget nézzük, ez talán nem óriási része a teljes költségnek, de hogyha azt látjuk, hogy 100 milliót megtakaríthatunk, akkor ez mégiscsak lényeges összeg. Tehát a tagállamoknak is érdekük, ilyen szempontból is, a sértettek védelme, és az, hogy különösen odafigyeljenek a sértettekre. Hogyha a sértettekkel megfelelőképpen bánunk, akkor ez általánosságban költségcsökkentést eredményez. Több kérdés is felmerült a szervezet bűnözés témakörében. Amikor megszövegeztük ezt a javaslatot, akkor horizontális megközelítést alkalmaztunk a sértettek esetében. Tehát mindenféle sértett csoportot ide fogunk érteni, így természetesen a szervezet bűnözés áldozatait is. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezt nem fogalmaztuk meg kellőképpen, akkor tudunk változtatni a szövegen. Tehát mind a jogi szövegben, mint pedig a közleményben egyértelművé szeretnénk tenni, hogy a sértettek teljes csoportjára gondolunk, ki lehet egészíteni a szöveget, ha szükséges. A gyermekek védelmével kapcsolatban is felmerült egy kérdés. Hogyha a 18-as cikket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ott vannak már specifikus kitételek a veszélyeztet sértettek azonosításával kapcsolatban, és a gyermekek az A pontban, tehát elsőként szerepelnek, így szerintem egyértelmű, hogy megfelelő elbánásban kívánjuk őket részesíteni. Volt több kérdés, ami némiképp összefüggött, de azért megpróbálok a kérdés feltevések sorrendjében válaszolni. Volt egy olyan kérdés, hogy az EU-s állampolgárokat ugyanúgy védjük-e, illetve hogy a harmadik országból állampolgárokat ugyanúgy védjük-e, mint az EU-s állampolgárokat. Egyértelmű, hogy az EU-s állampolgárokra fókuszálunk ebben a szövegben, azokra az EU-s sértettekre, akiket az Európai Unióban ért valamilyen bűncselekmény. Ez tehát az alapvető hatály. Ami a családokat illeti, már említettem, hogy úgy gondoltuk, hogy ki kellene szélesíteni a sértett személy definícióját, és a sértettek családját is ide kellene bevenni. Albrecht úr azt kérdezte, hogy valamilyen sérteteket védő szervezet is képviselheti a sértettet. Itt most független attól, hogy ezzel egyetértek vagy sem, ez nem a jelenlegi szövegtervezet hatájába tartozik. Grisbeck asszony, önnek franciául fogok válaszolni. Először is az európai védelmi határozattal kapcsolatosan hagyj jelezzem azt, hogy megállapodás küszöbén vagyunk. Tudom, hogy hosszú volt a folyamat, de gyakorlatilag ö, a, az elnökség alatt, most az elnökség alatt ö, sikerült megállapodnunk ö, a büntető ö, jogi témában is, a európai védelmi határozatról, és hát szeretné a bizottság azt, hogy a polgári kérdésekben, polgárjogi ügyekben is ö, még gyorsabban haladjon a folyamat az LVH tekintetében, mert hogy a kettő azért összefügg. Tehát azt hiszem, ezt lényeges volt jeleznem. A következő kérdése pedig arra vonatkozott, hogy horizontális irányelvről van -e szó. Nos igen, és az átültetése a tagállamokban ö, hogyan is történik. Ö, Körköp is erre kérdezett rá. Dekoratilag, hogy a nemzeti jogrend helyébe lépnek el ezek a tételek, vagy sem. Tehát ez a kérdés megült fel. Nagyon fontos hangsúlyoznom azt, hogy mi minimum szabályokat javaslunk, és az értelmezésnek helye van, sőt kívánatos is a tagállamok részéről. Az tény az, hogy a sérteteknek a védelme más és másként valósul meg tagállamonként. Ez egy tény, de a célunk világos, létezzenek minimum szabályok, minimum követelmények, aztán, hogy egyes tagállamok tovább haladnak -e ezen az úton, e, azt, ha itt állnak el, azt megtehetik, és hát megvannak a különböző nemzeti pszichék, gondolkodásmódok, nyilvánvalóan ezeknek a fényében fogják majd tovább fejleszteni ezeket a javaslatokat, de magunk részéről csak minimum szabályokat javasoltunk, legyen ez teljesen világos. És úgy vélem, hogy itt most alkalommal lehet arra, hogy Bozzalino asszony kérdésére is eh, válaszoljak meg másoknak a véleményére és nevezetés, mi a státusza a sértetnek. Nos, a válaszom az, hogy készek vagyunk arra, hogy ezt a kérdést még tovább vizsgáljuk a részletekbe bocsátkozva. Remélem senkiről sem feledkeztem meg és remélem, hogy sikerült válaszolnom a főbb kérdéseikre. Ismételten jelzem, hogy készek vagyunk ezt az eszmecserét tovább folytatni, akkor, amikor több időnk áll a rendelkezésükre, és a részletekbe tudunk bocsátkozni. Elnök, köszönöm szépen még egyszer Löbály asszonynak. I understand that that could be... Értem, hogy ezzel zárnunk kell a téma vitáját. Nagyon fontos téma az, és köszönöm a hozzászólásokat, az erőfeszítéseket. Nem csak azt, hogy a lényegre törően szóltak hozzá, hanem azt is, hogy konkrét válaszokat is adott a szonyom a konkrét kérdésekre. Köszönöm, hogy az időcsúszást is elfogadta. Jelen pillanatban a jelentéstevők nem kívánnak zárszóval élni. A válaszokat kielégítőnek tekintik, amelyel Lebájl asszony élt. Köszönjük hát illeti őt még egyszer. Ezzel tehát most zárjuk e témák vitáját, és a következő közös vita kerül napirendre, amely három téma vitája, a 7-es, 8-as és 9-es naprendi pontok vitája fog lefolyni. Üdvözlöm körünkben Knudsen asszonyt az Európa Bizottság képviseletében. Knudsen asszony onnan fog beszélni, vagy idejön? de votre patience, de patienter. Hein. Merci à votre, pour votre compréhension. We welcome here. Üdvözöljük Knudsen asszonyt körünkben, az Európai Bizottság képviseletében. Yes, please. Kérem. Látják, hogy igyekszünk az időt tartani. Nem csak az terhel bennünket, vagy szokás szerint túl terhelt a napirendünk, hanem renden kell tartanunk egy sor kérdés együttesen. Az eljárásjogi kérdéseket, a büntetőjogi eljárásra vonatkozó zöldkönyvet, könyvet, az áldozatok védelmét, jogászvédel, jogászképzést, bírósági képzést, és sor olyan kérdést, amelyet egyszerre kell tárgyalnunk, és ez bizony meglehetősen sürgetővé teszi a napi rendünket. Most ennek keretében az Európai Bizottsággal először a hetes pont, a zöld könyv tárgyában tartunk eszmecserét. Az Európai az őregyszerre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltási jogszabályok alkalmazása, aztán a nyolcas pont, az uniós szakpolitikák hatékony végrehajtása a büntetőjog útján, és a kilences pedig a igazságügyi képzés új dimenziója. Ezeket Lotek Nutzen asszony fogja felvezetni mind a három témát, aki a büntetőjog témájának igazgatója az igazságügyi főigazgatóság kebelében. Ne is szaporítsuk tovább a szót, hanem adjuk meg Nudzen asszonynak, és aztán a képviselőket illeti majd a kérdésjoga. Ám előre mondom, hogy minden hozzászólást rövidre kell fognunk majd. Nudzen asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni és célra törően fogalmazni, ahogy lebajasszony tette a főnököm, de újra is szeretném csoportosítani a napirenden szereplő három kommunikációt. Ez jól fog működni valószínűleg, mert a napirenden szereplő három közlemény nem jogalkotási témák, szemben a Lebajasszony által tárgyalt ügyekkel, ezek pusztán kommunikék szintjén állnak, és egy közös téma kereteibe illeszkednek, ez pedig a közös bizalom építésének kerete. Úgyhogy az elsővel kezdjem, amelynek a célja valóban az, hogy a közös bizalom erősítése és a büntetőjogi végrehajtása az őrizetbevétel tekintetében. Ez egy zöld könyv, mely egy széles körű közvitát szándékszik elindítani mely az üzletbevételi kérdések és a kölcsönös bizalom eh, kérdését igyekszik összekapcsolni. A zöld könyv a kölcsönös elismerési eszköz és az üzletbevétel, illetve a tárgyalás előtti őrizet kérdését kapcsolja össze. Tíz kérdést tett fel, tesz fel az a kapcsolatban, hogy erősíteni a kölcsönös bizalmat. Jelen pillanatban tehát nincs konklúzió, cselekvésre sem hív fel a szöveg, pusztán egy konzultációs szakaszról van szó. Ebben az anyagban igyekszünk feltárni azt, hogy az ügyletbevétel kapcsolatos kérdések hogyan lehetnek hatással a kölcsönös bizalomra és a kölcsönös elismerés, illetve együttműködés kérdésére, hogyan lehetnek hatással az EU-n belül. Tehát a bíróságok közötti bizalom erőtéséről van szó, is, illetve a kölcsönös elismerés elvének hatékonyabb átételéről az ügyletbevétel kapcsán. Az üzletbevétel feltételei és a vonatkozó időszak nagyon különböző egyes tagállamok joggyakorlatában. Ugyanakkor a bírók szeretnék azt garantálni, hogy a határon átnyúló jogügyletekben, illetve az állampolgárok is szeretnék, hogy megfelelő azonos sztenderdek szerint kapnak védelmet, függetlenül, hogy melyik tagállamban vannak. Az EU alapjogait figyelembe kell venni mindenhol, a kölcsönös elismerés eszközének alkalmazásakor is. Az őrizetbevétel legyen az bíróság tárgyalási előtti, vagy pedig már elítélt személyek őrizete a tagállam hatáskörébe eső kérdés. Erre megvannak a jó okok, arra, hogy a szubsziltás elve alapján vizsgáljuk ezeket. Az őrizetbe kérdéseivel foglalkozunk azért, részben azért, mert ezeket a jogokat a kölcsönös bizalom érdekében kell figyelembe venni, és a, a jogeszközök jó működés érdekében másosabban azért, mert az EU megfelelő értékeit fenn kell tartani az alapjogi karta, meghatározokat a sztenderdeket, amelyeket kötelezően be kell tartani a tagállamok. Mint tudják, a tanács az eljárási jogokra vonatkozó roadmap menetrendjében részesen kifejtette az üredbevétel kapcsolatos szándékait, és a bizottságot megbízta azzal, hogy készítsen zöld könyvet a tárgyalás előtti őrizet kérdéseit taglandó. Ez az anyag részben a válasz a tanács ezen felkérésére. A javaslat, amelyet Lebajasszony kifejtett az imént ré, rész ennek az eljárásjogi roadmap tervezett menetrendnek, arra is emlékeznünk kell röviden, hogy a Stockholmi program is tartalmaz utalásokat a kölcsönös bizalom erősítésére és a őrzetbevétele kapcsolatban a bizottságot felhívja, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, és a parlament is évekkel ezelőtt felhívta a bizottságot arra, hogy lépjen ezen a téren, és az őrzetbevételre vonatkozó, a Stockholm programból adódó megoldásokat dolgozzon ki az Európai Unió büntetőjogi térségére vonatkozóan, illetve az őrizetbe vétel feltételének minimum szendeljét előrányozva. Anélkül, ha kölcsönös bizalom érvényesülne, az vételnél nem működnének jól a jogi eszközeink, hiszen a tagállamok nem ismernék el egy másik tagállam bíróságának vagy hatóságainak döntéseit. Így módon nem tudnánk elmélyíteni együttműködést a tagállamok között, ezért kell további erőfeszteseket tennünk az örökbevétel feltételének javítására, és az alternatív megoldások kidolgozására. Négy kölcsönös elismerési eszköz működik az eszközrendszerünkben, amelyekre hatá, amely hatással lehet az őrizetben vétel feltételeire. Az első az Európai Elfogató Parancs, amelyet a tagállamok alkalmaznak a tárgyalás előtti meg utáni időszakban is, szakaszban is. A második az a kereszthatározat, amely a elítéltek átadására vonatkozik, amely jó példa arra, arra a problémára, amely adódhat az üzletbevétel kapcsolatban a kölcsönös elismerésben. Ezen túl van még két másik kölcsönös elismerési eszköz, őrizetbevételi vetülettel bíró, ha az alternatív intézkedések és az európai felügyeleti parancs. Mind a kettőt egy éven belül kell a tagállamnak végrehajtania, és ebben az időszakban, amíg a döntéseket végrehajtják a tagállamok, meg kell tudjuk mindent annak érdekében, hogy megvitassuk a tagállamokkal a problémákat, amelyek még fennállnak, és az akadályokat, melyek az őrizetbe vétel kapcsán hatással lehetnek ezen döntések jogba ültetése területén. Egy másik kérdéskör a tárgyalás előtti őrizet. A zöld könyv utal a roadmap menetrendre, és belátja, hogy az az időszak, amelyet tárgyalási előtt őrizetben tölthet egy személy, nagyban változnak tagállamonként. Ez az őrizet kivételes intézkedésként kell érvényesülni a tagállamok jogrendszerében, és csak akkor alkalmazható, hogyha más nem elzárással járó eszközök nem alkalmazható. A zöld könyv két dologról szól, egyrészt a tárgyalás előtti üredebevétel időszakáról, egyes tagállamokban nincs is maximum üredebevétel időszak, más országokban akár négy évig is, négy év se tehet a tárgyalás előtt őrizetben. A második kérdés, hogy vajon minimum standardek a, például felülete vizsgálni az őrizetbevétel okait a tárgyalás előtt, illetve vannak-e az idő tartalma vonatkozó megkötések a tagállami jogrendszerében. Ez is hatással, ennek megkötés hatással lehet a tagállamok közötti kölcsönös elismerésre és bizalomra. A zöld könyv megvizsgálja ezeket a kérdéseket, konzultációt irányoz elő ezekben a kérdésekben és másokban is, például az alternatív, a gyermekek elzárásával szembeni alternatívák kérdésében, az őrzőbevétel körülményeit, illetően pedig a rehabilitáció összefüggésében is felveti ezeket a zöld könyv, a, a körülmények monitoringet illetően is, és egy hálózatépítés is előrányoz a már működő testületek között ennek érdekében, melyek vizsgálják az őrizet bevétel körülményeit, jobb szinergiák, jobb gyakorlatok átültetése, a párhuzamos munka elkerülése is célok, és kérdés, hogyan lehet az Európa Tanácsol együttműködést javítani a nem kötelező szabályokat illetően, amelyek irányítású szolgálnak a tagállamok számára. Tehát a fő cél az, hogy a a kölcsönösen megértsük egymás jogi rendszerét, és azt, hogy az örökbevétel hogyan működhet a kölcsönös elismerés összefüggésében. A konzultációs időszak nyitva áll november 30-áig, és reméljük, hogy nagyon sok választ kapunk majd, melyeket aztán elemezhetünk, és ez ennek alapján konszolidált választ adhatunk, hogy jövő beli cselekvéseket ezekre alapozhassunk. Second uh, issue concern our a második témakör arra a bizottsági közleményre vonatkozik, amely az uniós büntető politikával foglalkozik. A címe az uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján. Ez az első alkalom, hogy megkísérlünk büntetőjogi jogi témában a Lisszaboni szerződés keretein belül irányvonalakat kidolgozni. Tehát itt irányvonalakról van szó az Európai Uniós büntetőjogi politikák összehangolására. Tehát ez már a Lisszaboni szerződés keretein belül történik, és a cél pedig a hatékony végrehajtás a büntetőjogi területen megpróbálunk olyan megközelítést alkalmazni, amely az alapjogokat helyezi előtérbe. A büntetőjog nagyon fontos témakör, és nagyon érzékeny az alapvető emberi jogok szempontjából. A büntetőjogi rendszerek különbözőek a különböző tagállamokban, ezért nagyon fontosak az egyértelmű és átlátható szabályok minden egyes büntetőjogi esetben. Úgyhogy egyfajta tesztnek tekinthetjük ezt, hogy hogyan és milyen módon működnek a büntetőjogi szankciók az Európai Uniós szinten, hogyan tudnak ezek jogbiztonságot teremteni, és hogy milyen irányvonalak mentén kellene ezeknek működnie. Ez tehát egy első alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és európai szinten egyfajta egységességet, konzisztenciát szeretnénk megvalósítani, és szeretnénk véget vetni annak az összetöredezett helyzetnek, ami a Lisszaboni szerződés előtti állapotot jellemezte. Tehát ezt a fragmentálódást szeretnénk megszüntetni, és szeretnénk egy olyan keretet teremteni, ami már megfelelő működésre ad lehetőséget. A Lisszaboni szerződés nagyon sok tekintetben megváltoztatta a büntetőjog működését, és most már lehetőségünk van arra, hogy átfogóbban kezeljük ezeket a büntetőjogi kérdéseket. A szubszidiaritás kérdését figyelembe kell vennünk, és itt van most már az európai jogokról szóló egyezmény, illetve az alapjogi karta is, ami segítségünkre lehet. A közlemény a 83 per 2-es cikket veszi alapul, ami pedig az Európai Uniós politikák hatékony végrehajtásáról szól. Amikor büntetőjogról beszélünk, akkor különösen fontos, hogy a hatékony végrehajtást biztosítani tudjuk minden egyes európai politikánál. Amikor valamilyen végrehajtás nem valósul meg megfelelően, akkor ezt mindenképpen kezel. Ez volt az a kérdés, amit szisztematikus módon megpróbálunk majd kezelni. Kidolgoztunk egy két eljárást, egy két metodológiát. Az első lépcső az, hogy megnézzük, hogy milyen szinteken van szükség közös fellépésre, meg kell néznünk, hogy az alapvető eljárások mennyire felelnek meg a célkitűzéseknek, hogy az arányosság mennyire érvényesül, és amikor ezt az első szintet túlléptük, tehát amikor már egyértelmű, hogy büntetőjogi eljárásra van szükség az adott ügyben, akkor következik a második lépcső, amikor megalapítjuk, hogy milyen típusú büntetőjogi eljárásra van szükség. Először is fontos, hogy a mind a bűntényeket, mind pedig a büntetőjogi eljárásokat megfelelőképpen definiáljuk, és hogy az arányosság elvét is figyelembe vegyük, különösen akkor, amikor kiválasztjuk, hogy milyen típusú szankcióra van szükség. Tulajdonképpen a megfelelő bűncselekményhez kell igazítani a büntetőjogi szankciót. A büntetőjogi végrehajtás nagyon sok esetben olyan, hogy esetről esetre kell meghozni a döntéseket, és azt is meg kell néznünk, hogy milyen szintű európai harmonizáció létezik az adott esetekben. Lisszabon előtt voltak olyan eseteink, amelyekről itt beszéltünk a parlamentben is, többek között a tengerszennyezés és a környezetszennyezés esetében. Ezek voltak az első olyan esetek, amikor büntetőjogi szankciókat lehetett alkalmazni környezetvédelmi esetekben. Egyelőre még vizsgáljuk, hogy a tagállamokban hogyan működik ez a végrehajtás. Ez volt egyébként az első olyan büntetőjogi eset, amikor együttdöntési eljárásra került sor. A parlamenttel való együttműködésük nagyon jó volt, és ez tényleg példát teremthet arra, hogy a jövőben hogyan kell majd együttműködnünk, hogyha hasonló eljárásra kerül sor. A büntető jognak olyan területekre kell koncentrálnia, ahol az együttes megközelítés már működik, tehát ahol a tagállami megközelítés kevésbé hatékony. Azt kell biztosítanunk, hogy európai szinten a megfelelő hatékonyságú eljárások, amelyekről az Európai Unió meghozta döntéseket, végrehajtásra kerüljenek. Hogyha végrehajtásbeli hibák vagy problémák merülnek fel, akkor ezekre az esetekre a közlemény kitér. Beszéltünk a gazdasági válságról is, és azokról a gazdasági ágazatokról, ahol az ipar ahol az ipart kell védeni, az ipar érdekeit kell védeni más esetekben, alapvetően az adófizetők érdekeit kell védeni, nyilván a csalás ellenes harc is megjelenik. Ezzel kapcsolatban egyébként volt már egy közleményünk az idei évben. A második nagyon fontos pont a piaci manipulációk elleni védelem a pénzügyi ágazatban. A harmadik pont pedig az euró védelme a hamisítás ellen. Ezek tehát azok a témakörök, amelyek ide tartoznak a közleményben. Vannak más politikai területek is, amelyeket még részletesebben meg kell vizsgálnunk, hogy megtudjuk, hogy milyen esetekben van még esetleg szükség európai szintű büntetőjogi alkalmazásra. Itt is ugyanúgy fogunk ellépni, hogy az első pontban megnézzük, hogy a szárazföldi közlekedés, az adatvédelem, a környezetvédelem, a halászat, a vám és a belső piac területén milyen esetekben lehet még szükség büntető jogi lépésekre. Felállítottunk egy szakértői csoportot, amely számos kérdést megvizsgál majd, és bizonyítékokat is gyűjt. Ezután lefolytatjuk majd a vitákat ezekkel az ágazatokkal kapcsolatban. Az már egyértelmű, hogy az adott tagállamban a szankciókkal és a szankciók működésével kapcsolatban konkrét bizonyítékokra és adatokra van szükségünk. Ezt a jövőben felállítandó szakértői csoportot arra kívánjuk majd, ha fogalmazhatok így, használni, hogy megérthessük azokat az alapvető problémákat, amelyek a tagállamokban fellépnek. Például a jogi személyek, büntetőjogi felelősségre vonhatósága, a az elrettentő intézkedések arányossága, illetve hatékonysága, valamint egy olyan téma, ami az administratív jellegű és a büntető jogi szankciókat kapcsolja össze. Azon is gondolkodtunk, hogy egyfajta terminológiát is ki kellene alakítanunk a parlamenttel való munkában, és meg kellene határoznunk azokat az utakat, amik mentén elindul, amelyek mentén elindulhatunk. Nagyon sok közös érdekeltségi területünk van, és az a, azokat a közös kritériumokat is meg kell határoznunk, amelyeken túl büntetőjogi alkalmazást szeretnénk elindítani. Ennek a politikának tehát számos eleme van, és mindezeket az elemeket a jövőben továbbra is a parlamenttel kívánjuk megvitatni. Ez volt tehát a második téma. I Rövidre kértem, hogy legyen rövid, mondja az elnök. Igen, rövid leszek. A képzés a, negyedik, a harmadik témánk. Ezt elég jól ismerik önök is bizonyal. Itt is készül egy nyilatkozatunk. Ez is a bizalomépítés eszköze, úgyhogy van kapcsolat a három témakör között, a közös bizalomra épülő Európai Uniós jogérvényesülési tér erősítése lehet, ez a közös keret. A képzése kapcsolatban kb. 1,4 millió EU jogász, Európa jogá, működik a jog különféle területein. Jól tudjuk, hogy a nemzeti bírók egyre inkább az alkalmazás, az EU jogalkalmazás frontvonalában dolgoznak, és az AKI kommuniter érvényesítésében. Az EU szerte állampolgárok tömegét ér, ér, érintik az AKI kommuniter jogszabályai, a magánszférában és a, a közszektorban is. Az EU, a bírók és az ügyészek, és nagyon sok jogász kell, hogy legalább alapvetően ismerje az aki kommunitert, kell, hogy képes legyen értelmezni ezt, és az EU jogszabályokat össze kell, tudja hangolni a, a hazai jogszabályokkal. Az EU decentralizáció rendszerében a bírók alkalmazzák a kikommunitárt, és így lehetnek Európai Uniós bírókká. A jogalkalmazásra vonatkozó tudás alapvető ahhoz, hogy egy tényleges igazságügyi kultúra jön létre, a kölcsönös bizalom alapján az Európai Unió jog terében. Hogy érhetjük ezt el? No, több gyakorlati intézkedés irányoztunk elő, arra nézve, hogy hogyan lehet tovább lépni a téren. Ezek mind egy széles konzultációs alapra épülnek, amelyet az év elején tartottunk. Több stakeholderi kört érintettet tárgyaltunk, felmérve azt, hogy hogyan szeretnék kialakítani a jogászképzést, és milyen prioritásokat tartanak szem előtt. Egyik eredménye a konzultációs körnek az volt, hogy világos célokra van szükség, és konkrét cselekvésekre. Ezt az érintettek minden szinten jelezték, annak érdekében, hogy a jogászképzés azt a szintű kiválóságot érje el, mely alapján jól működő, egy, az egységes piacot kiszolgáló jogérvényesülési tér jöhet létre az EU-ban. A alapcélunk az volt, hogy szeretnénk 700 ezer gyakorló jogászt képezni, ami a, a jogi szakma fele körülbelül Európában, hogy valamiféle európai jogászképzésben vegyenek részt ebben a nagy számban 2020-ig. Nem a bizottság asztalára tartozik ez, hanem az összes érintett felelősségi körébe esik. A tagállam, a szakmai szervezetek, az ügyvédi kamarák, a bíróságok, a, a jogi egyetemek és egyéb jogi képzési szervezetek, és maga a jogi szakma helyi, tagállami, regionális szinten is kell, hogy részt kell vegyen mindebben, integrálandó az EU jogszabályok alkalmazását, végrehajtva ezeket a rendelkezéseket a nemzeti és regionális képzési programokban, növelve ezzel a résztvevők számát, akik tehát ezen EU képzésben így vagy úgy részt vesznek. Felhívtuk a tagállamokat és a, a képzési intézményeket, hogy aktív intézkedéseket tegyenek, hogy a, be, a részvevők számát a lehető legmagasabbra tegyük. Minden jogi szakmában működő a karrierje során legalább egy hét képzésben kell részt vegyen az aki kommuniter tárgyában. Azt is javasoltuk, hogy legyen egy kéthetes csereprogram az új bírók és ügyészek számára 2014-től. Ezek a csereprogramok talán a legjobb módszerek arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek ezek a szakemberek, nem csak az EU anyagáról, hanem a más, vagy másik tagállam jogrendszerének működéséről is. Megteszünk persze mindent annak érdekében, hogy a, a már rendelkezés álló forrásokkal jól sáfárkodjunk, és szeretnénk a finanszírozáshoz való hozzáférés egyszerűbbé tenni, annak érdekében, hogy magas szintű, magas minőségű képzési projektek jöjjenek létre. Már most is folyik ez, azzal is, hogy igyekszünk a forrásokat harmonizálni, és a több éves pénzügyi keret keretében szeretnénk a jogászképzést prioritását tenni, és ezáltal több mint 20 ezer a jogi szakmában gyakorló jogászt képzésbe vonni. Először tehát a, a bírókat és ügyészeket szeretnénk bevonni, hiszen ők a, viselik az elsősorban a felelősséget az EU jogszabályok alkalmazásáért, ám szeretnénk minden más jogi szakmában működő jogászt bevonni ebbe a képzési folyamatba. Szeretnénk ugyanakkor kiegészítő intézkedéseket is hozzácsatolni ehhez. Az e-justice portálon ezek megtalálhatóak, az internetes tanulási platformokat is szeretnénk kialakítani, képzési módszertani iránymutatásokat és értékelési eszközöket is szeretnénk útjukra bocsátani, és újdonság az, hogy a PPP alapján szeretnénk szervezni ezt a munkát. Ez eddig ez a képzés során nem érvényesült túlzott mértékben, holott innovatív modelleket lehet kidolgozni a magán és közféra összekapcsolására. És végül szeretnénk a már létező struktúrákra alapozni. Nagyon sok stakeholder szerepel a hálózatokban, az egyetemeken, szakmai szervezetekben, képzési házatokban, őket mind, ezeket kell mobilizálni, galvanizálni, hogy részt vegyenek ebben a képzési gyakorlatban, amely a következő 6-7 évben bontakozik majd ki. Azt is szeretnénk, hogy egyfajta jelentési mechanizmus is elindulna. Ugye könnyű nagyot törő célokat meghatározni, de ha nem tudjuk mérni, a tagállamok nem tudnak jelentéssel élni az előadásról, akkor nem tudjuk értékelni, mennyiben valósultak meg a célok. Tehát a parlamenten belül, a Libe és a Juri is nagyban támogatta a képzési munkánkat, költségvetési eszközökkel is, meg pilot projektekkel is. Reméljük, hogy továbbra is támaszkodhatunk az önök támogatására. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Knudsen asszony. A lényegi elemekre kell koncentrálnunk. E három nem jogalkotási kezdeményezés területén Nem lehet persze elég időt szentelni most ezen prezentáció vitájának, ám legalább nyissuk meg. Felsorolom, kik kértek szót, mindenki két percet kap, hogy legyen válaszra is idő. És aztán tovább kell lépnünk a következő napi pontra. Három és fél órában kilenc napi pontot kellett kezelnünk. Szinte lehetetlen. Honorable Jacolino. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Krucet asszonynak is a bevezetőjét, nagyon világosan fogalmazott, és elmondta, hogy mit tartalmaz a bizottság ezen három közleménye. Ami az ürezetet illeti, megismertük a zöld könyvét, és tudjuk azt, hogy november 30-án 30 kell a konzultációt lefolytatni, de hát ott vannak egyéb programok is, így a stokholmi program is, amely előirányozta azt, hogy azon országoknál, ahol túlságosan sok ügy van folyamatban, mert hogy harmadik országokból származó ország vagy állampolgárok jelenléte nagyon erőteljes. Nos, tehát ezen ügyekben egy olyan rendszerre van szükség, amely összhangban lesz a 2020-ig terjedő költségvetéssel, a költségvetési kerettel. A kérdésem az, hogy hol tartanak a különböző nagyon ambíciózus projekteknek az összehangolásában. Ezeket ön említette is. Hol tart a munkavállalóknak a beilleszkedésének a kérdése, többek között a különösen kiszolgáltatott személyekre koncentrálva, a kiskorúaknak a kérdésére összpontosítva. Ön jelezte, hogy az őrizetbevétel egy rendkívüli intézkedés, éppen ezért ennek a időtartamát és keretét rögzíteni kell, e tekintetben mi lesz a szerepe az Európai Bizottságnak, illetve az Európai Uniónak? Most gondolok itt a vizsgálatok kérdésére, a nyomozati cselekményeknek a kérdésére. Úgy vélem, hogy hasznos lenne, hogy egy nagyon konzisztens keret állna elő, egy olyan konzisztens keret alakulna ki, amely konkrét eszközöket venne igénybe. Mrs. Gönc. Köszönöm, Gönc asszony. Köszönöm szépen, én is élnék a lehetőséggel, hogy van magyar tolmácsolás. Ez egyébként nagyon limitált tolmácsolási lehetőségek között. Egyrészt hadd mondjam el, hogy a, a nagyon ambiciózus Stockholm program végrehajtásához nagy szükség volt ezekre a, a kommunikációkra, illetve a, a zöld könyvre, akkor is, ha ezekben egyre több a kérdés, mint a válasz. De fontos, hogy elkezdjünk ezekről a kérdésekről e, e, beszélni. A Eurojust kapcsán többször szó volt arról, hogy a tagállamok nagyon különböző mértékben használják ezt a keretet, és kerestük a választ arra, hogy vajon miért. Azt hiszem, hogy ezek a mostani anyagok segítenek abba, hogy előrébb lehessen lépni, bizalmat lehessen építeni, és lehessen az adott kereteket minél jobban kihasználni. Mindenképpen kellenek minimum követelmények akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy legyen uniós állampolgárság, illetőleg, hogy az emberek valóban úgy érezzék, hogy uniós állampolgárként garanciájuk van arra, hogy minimum követelményeknek megfelelnek az egyes országok. Én néhány pontot emelnék ki, ami, amiben különösen fontosnak tartom azt, hogy ezek a minimum követelmények minél hamarabb általános támogatásra találjanak. Egyrészt az alapvető jogok tiszteletben tartása minden tagállamban érvényesüljön, ez egy alapkövetelmény a büntethetőség alsó korhatárára nézve rettenetesen nagy különbségek vannak, azt gondolom, hogy ez is nehezen elfogadható. Az ügyvéddel való kapcsolattartáshoz való jog, hogy ez maradéktanul érvényesüljön minden tagállamban, és, és minden időben az előzetes letartóztatás maximális hossza szintén úgy tűnik, hogy nagyon különböző az egyes tagállamokban. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ez a, a képzés jelentősége, Eh, ez a statisztika, ami szerint körülbelül a, eh, az ügyvéd, eh, bírák, ügyészeknek a fele nyilatkozik úgy, hogy, hogy részt vett EU-s képzésen ehhez valami fajta ezzel kapcsolatban fajta tapasztalata van, ez nagyon alacsony, és fontos lenne megint a bizalomépítéshez, hogy ez sokkal nagyobb százalék legyen. Úgyhogy ezeket tartom különösen fontosnak, és örülök, ha erről tudunk beszélni tovább. Köszönöm. Mrs. Latford, two minutes. A következő. Köszönöm, elnök szóval Főleg az előzetes letartóztatásról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy sürgető, hogy ezt a témát megvizsgáljuk. Úgyhogy üdvözlöm a bizottság konzultációját. Minden évben az Európai Unióban ezrek ülnek börtönben, akiket nem ítéltek el, végül is igazán jó ok nélkül hónapokig, évekig ülnek előzetesben. Vannak országok, ahol négy évig lehet előzetesben tartani valakit. Anélkül, hogy elítélnék. Anélkül, hogy, hogy bűnösnek találnák. És sok esetben elképesztő viszonyok között. Ennek a, az humán ára az rendkívül súlyos lehet vannak olyan helyzetek is, amikor nem Európai Uniós állampolgárok rosszabb elbánást kaptak, mint az állampolgárok, mert szükségtelenül előzetes helyezik őket, holott más intézkedések révén is lehetne biztosítani a, a bíróságon való megjelenésüket, csak azért, mert nincs az adott országban címük, lakcímük. Ez bizony nemzetiség alapján való diszkrimináció, ez a gyakorlat és aztán az európai elfogadó parancssal való visszaélés is megtörténik, hogyha a feltételeket nem veszik figyelembe, hogyha az európai elfogadó parancs alapján fognak el valakit, akkor is, amikor nincs küszöbön álló tárgyalás, amikor az adatállam nem is áll készen a tárgyalás lefolytatására. Úgyhogy ez többek a, nyom, a nyomozás részeként alkalmazzák ilyenkor az előzetest. Egy év és volt, megtapasztaltam ezt. Remélem, hogy az európai felügyeleti határozat, amikor életbe lép, ezzel az eszközzel teljes mértékben élnek majd, mert ez nagyon hasznos eszköz lesz. Aztán eleget mondtam, bemutatandó azt, hogy sürgető figyelmet igényel ez a probléma. Nincs nem lehet szó beszélni kölcsönös bizalomra a tagállamok között, miközben egyes államokban ilyen mértékben visszaélnek az előzetes letartóztással. Köszönöm, de Jonge úr. Ik zal me concentreren op de mededeling over het strafrecht. Um, zoals de commissie waarschijnlijk weet, heeft deze. Eh, Köszönöm szépen. Ami a bizottsági képviselő előadását illeti, ezzel a témában lesz egy, ebben a témában lesz egy meghallgatás. Ez a téma engem is különösképpen érdekel. Ami a büntetőjogot illeti, tulajdonképpen az a kérdés, hogy mit szeretnénk valóban európai szintre fölvinni és európai szinten kezelni. Hogyha óriási eltérések vannak a tagállamok között, akkor valószínűleg nehéz lesz közös megoldást találni. Hiszen mindenkinek a megközelítése attól függ, hogy jelenleg hol áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy nem olyan rendszer jön majd létre, amiben a bűnelkövetőknek arra adunk lehetőséget, hogy az óriási különbségek miatt ide-oda meneküljenek, és végül büntetlenek maradjanak. De nem csak európai szinten kell gondolkodnunk, hanem magasabb szinten is, ugyanis vannak olyan nemzetközi egyezmények és szabályok, amelyeket az EU-nak is be kell tartania, és jó lenne, hogyha további ilyen nemzetközi egyezményekhez is csatlakoznánk. Voltak már olyan templétek, olyan modell kritériumok, amelyek mentén dolgoztunk, szerintem ebben a témában is lenne erre lehetőség. Aztán a koordináció kérdése, hogy a bizottság hogyan fog majd megbirkózni ezekkel a kérdésekkel. Nálunk Hollandiában van egy külön szervünk, amely ezekkel a, az eljárásokkal foglalkozik, és jó lenne, hogyha minden minél egyszerűbben működne. A parlament már állásfoglalást is készített ezzel a témával, és a Malmström biztos asszony is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Megpróbálom még rövidebbre fogni mindkét perc. Éppen azt mondták, hogy a bűnözőknek nem lehet kiválogatni a legjobb fogvatartási körülményeket, ám ugyanakkor nem mindenki, aki büntetőeljárásban van, elkövető, könnyen lehet, hogy ártatlan az is, aki előzetesben van. Tehát nem lehet úgy tekinteni egy előzetesben levő embert, mint aki elkövető. Nem lehet bosszúként alkalmazni a, a büntetés sem. Ugyanakkor az is cél kell legyen, hogy a büntetés úgy alakítsák ki, hogy az elkövető ne essen vissza a későbbiekben. későbbiekben. Ezek kell kapcsolatban kell elgondolnunk a fogatartás körülményeit és az egész folyamatot. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, mennyiben lehet alternatívákat kidolgozni, alkalmazni a fogvatartással szemben, mert kisebb értéseknél, vagy kisebb bűncselekményeknél nem indokolt az, hogy hetekig, hónapokig, vagy akár évekig kiemeljenek valakit az életkörülményei körül, elveszítse munkahelyét, és egyéb negatív következményeket szenvedjen el. Ami az EU jogszabályok alkalmazását illeti, elsősorban a tagállamokat kell felhívni arra, hogy meghozzák a döntéseket, és komolyan vegyék az európai irányelveket, és úgy ültessék át azokat a gyakorlatba, ahogy erről beszéltünk, ami pedig a képzést illeti, ez rendkívül fontos pont, ám nehéz is, mint feladat, mert nehéz lesz egy, jog, egy bírónak előírni azt, hogy mikor hol képezze tovább magát. Ám az, hogy továbbképzelésre szükség van, szerintem minden tagállamra elmondható, így vagy úgy, és remélem, hogy ezek a közlemények oda vezetnek majd el, hogy a három pontban komoly közvita alakul ki ezekkel kapcsolatban a tagállamokban. Köszönöm szépen. Knudsen asszony, öné a szó, hogy válaszolj. Nem még Bronx úr. Két percben megkapja a szót. Uh, Lehet, hogy árnyékboxolásnak tűnik, de nem annak szánom. Egyik oka a, annak, hogy sokáig tartanak előzetesben embereket, különösen olyan államokban, ahol a kontinentális jogrendszer van érvényben, az, hogy elhúzódik a kihallgatás az előzetesben. Úgy tűnik ezt, mint reklámoznám a saját rendszerünket. Angliában a nem terrorista vádak esetén négy nap az előzetes maximális hossza. Lehet, hogy a kontinentális jogrendszer tanulhatna valamit a brit jogrendszer, angol száz jogrendszertől. Elnök, köszönöm, most Knudsen asszony, itt közös vitát tartottunk három témában, mindegyik nagy súlyú önmagában is, bár nem jogokotási kérdések. Köszönöm, hogy kisegít bennünket, és hogy tovább marad a utolsó témánkig. Önél szó. I'm sure there'll be future opportunity to discuss. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy lesz még a jövőben is lehetőségünk arra, hogy ezeket a fontos témákat megvitassuk. Az elhangzott hozzászólásokból is látszik, hogy nagyon fontos kérdés mindenki számára az előzetesben tartás. Hát eh, ebben a témában egyelőre nincs is Európai Unió szintű jogalkotás, éppen erről szól a zöld könyv. Először is szeretnénk megtudni, hogy van-e az előzetessel kapcsolatban problémájuk a tagállamoknak, és hogy utána milyen szabályokra van szükség, és hogy hogyan tudnánk közösen szabályokat megállapítani. Az őrizetre vonatkozólag nagyon sok tanulmányt elvégeztünk, megnéztük a szociális rehabilitáció kérdését is, és azt is meg kell még néznünk, hogy mi történik majd a következő pénzügyi tervvel, hogy ezen belül milyen mozgásterünk van. Az alapvető jogok nyilván a legfontosabb pontjai a mi munkánknak, mint ahogy a Reding biztos asszony is elmondta, tehát a büntető jog teljes mértékben összefonódik az alapvető jogok kérdésével, ez egyértelmű minimum szabályokra törekedhetünk, csak ennél többre egyelőre nincs lehetőségünk, a dolgok így működnek. Tehát a kompetenciánk csak minimális szabályok megállapodását teszi lehetővé, hiszen különleges kompetenciánk nincsen az őrizetre vonatkozólag. Van már olyan jogszabályunk, amely hatályba lépett, és a tagállamok számára lehetőséget nyújt az elektronikus ellenőrzésre, az információ cserére és a megfigyelésre a bűnelkövetők tekintetében, de az őrizetre ugye nincsen kompetenciánk. A képzéssel kapcsolatban, az igazságügyi képzéssel kapcsolatban több hozzászólás is történt, de úgy gondolom, hogy itt is nagyjából ez egyetértés uralkodott. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a vitát, köszönjük, hogy ezt a három témát le tudtuk úgy zárni, hogy még mindig maradt körülbelül 20 percünk az utolsó témához. A délutáni ülés végéhez közeledünk, de először is köszönetet szeretnék mondani Knudsen asszonynak, és remélem, hogy továbbiakban is hallunk majd önről is erről a témáról. És akkor most nézzük az utolsó napirendi pontot, amelyet kollégánk Szilvi Guillaume karolt fel, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályai. Itt egy átdolgozásról van szó. Ezt a pontot már megvitattuk. Volt már vita, nem is olyan régen. A múlt héten vitát folytattunk erről, és a jelentéstevő, az előadó Guillaume asszony, illetve az EPP és árnyék jelentéstevő részletesen beszámolt erről a témáról. Úgyhogy most azt javasolnám, hogyha Guillaume asszony is egyetért, akkor arra kérném, hogy foglalja össze a jelenlegi helyzetet, és hogyha valaki szeretne még hozzászólni, kiegészítő megjegyzéssel élni, vagy a bizottságnak feltenni egy kérdést, akkor jól fel tudjuk majd használni az időnket. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban jól összefoglalta, beszéltük már a múlt héten erről a témáról, és egy kicsit össze-vissza kezeltük ezt a témát, ami kicsit kár, de azért reméljük, hogy meg tudjuk oldani a problémákat. Igen, vannak kérdések, amelyekre talán a bizottság választ adhatna, és másokban is felmerültek kérdések, nem csak bennem. Jó lenne, hogyha a bizottság elmondaná a véleményét erről a témáról. Én nem is kívánok többet elmondani. Köszönöm. Rendben. Akkor a bizottságot hívjuk fel, hogy friss információkkal szolgáljon, de hogy Guillaume asszony is utalt erre, Gan asszony a bizottság részéről, vagy Csaszták úr a tanács részéről szólhat majd hozzá, és aztán kérdéseket tehetünk fel. Először a bizottság részéről Gan asszonyt hallgatjuk-e meg, vagy a tanács részéről van-e szándék összefoglalni? A tanács kapja meg a szót. Elnök úr, köszönöm, hogy a témához hozzászólhatok, és a LIBE tagjai beszámolót kérnek a tanácsbeli, a helyzet tanácsbeli állásáról a jelen pillanatban. Jelenleg a tanács a szöveg első olvasatát elvégezte szeptemberben még hozzá, az elnökség, elnökség több kompromisszumos javaslatot dolgozott ki, melyet októberben a munkacsoportok asztalra tettünk, egy következő kompromisszumcsomagot is készítünk a többi cikkben, a menekült, ügyi munkacsoportnak címezve. Az elnökség álláspontja az, hogy nagyon nehéz anyag ez, szakmai szempontból nagyon komplex, de nagyon sok időben telik, hogy a részleteit kiérleljük a rendelkezéseknek. Négy teljes napba került az első munkacsoporti ülésben ez, és nagyon nehéz, mert sok esetben nagyon közel kerülünk a tagállamok eljárás jogainak alapelveihez, amely nehézé teszi a dolgok tárgyalását. Segített bennünket először is az Európai Bizottság kompromisszumos javaslata, amért hálás vagyok, azeket a módosításokért, melyeket bevezettek a jogsegély tekintetében a bizottság részéről, és ez könnyebbítette a munkánkat, és ezek a módosítások konstruktívabb légkört teremtettek a munkacsoport ülésén, és e- ilyen értelemben nagyon konstruktív volt az elnökség és a bizottság közötti együttműködés. A második javaslat csomagot a tanács novemberben terjeszti be a munkacsoportok elé. Köszönöm. Köszönöm, most röviden. Képviselőtársaim Buzutil úr, aztán Ávaró úr ki álláspontját. Igen. Elnök úr, a néppárt árnyék előadója nevében, Holmajer asszony nevében szólok fel a helyt. Csatlakozom képviselőtársaimhoz abban, hogy üdvözöljük a bizottság módosított javaslatát, amely új rendbetett lépés. Ezen üdvözlöm azt az új lendületet, amelyet a lengyel elnökség adott a menekültügyi kérdésnek januárban. Nagyon röviden néhány pozitív vetületét vetném fel a e kérdésnek, amelyet a, a néppárti frakció szeretne ö, kiemelni. A jogi tájékoztatáshoz és segítséghez való hozzáférés, a gyorsított eljárások fenntartása, és a gyorsított eljárása a kéremek ügyében. Ugyanakkor szeretnék rámutatni néhány negatív aspektusra, amely szerintünk továbbra is nehéz helyzetbe hoznak bennünket, és, és a kompromisszumot távolabbra helyezik. Az első az automatív felfüggesztő hatály. Ezzel kapcsolatban úgy érezzük, hogy ezzel könnyen visszaélhetnek, kínálkozik szinte erre, és a tagállami bíróságoknak meg kell adni a jogot arra, hogy e felfüggesztő hatály alól kilépjenek, illetve ezt, ezt visszavonják. Azt is, azt én is látnunk kell, hogy a többször és egymás után beadott kérelmeket nem lehet gyorsított eljárásban tárgyalni, ha csak a harmadik vagy későbbi, tehát a, a második kérelemtől, és nem később kell beléptetni a gyorsított eljárást. Aztán vannak más területek is, ahol nehézségeket látom, Szilvi Guillaume jól ismeri ezeket. Még egy utolsó gondolat talán, aztán lezárom, tekintve az idő szűkösségére. A sajátságos igényel bíró személyek köre. Nem hiszem, hogy az embereket osztályozni kéne sajátságos igényű emberekként, konkrét kategóriák alapján, mint a kor, vagy a szexuális orientáció, az a, tény, a kor tényezője alapján nem feltétlenül lehet valaki automatikusan sajátságos igényű. Lehet egy idős személy jó egészségben, aztán lehet egy fiatalabb személy, akinek lehet jogos igénye, sajátságos igénye. Nem lehet tehát kategorizálni embereket így módon. Inkább a, a konkrét körülményeket kell megvizsgálni minden egyén esetében. Lezárnám itt az idő határ miatt, de vannak még egyéb témák is, amelyekkel kapcsolatban néppártnak gondjai vannak. Elnök, köszönöm. Álvaro úr. Gracias. Um, ich uh, have a... Nekem hasonló gondjai vannak, mint Simonnak. Nagy a Hörs képviselőtársamat van alkalmam helyettesíteni, nem az én témám ez, megkért azonban, hogy néhány kérdést emeljek ki. Írásban is beterjesztette ezeket a kérdéseit, a titkárság fogja beterjeszteni a bizottság elé, úgyhogy csak ö, távirati stílusban. A, tehát a kérdéseket a, bíróság, a bizottság elé terjesztett, terjesztjük, a 23-as cikkben a bizottság a jogi képviselet és jogi tanácsadás e, terjedelmét határozza meg. A, a minősített szakember, mint kísérő, amennyiben ez szerepelne, a későbbi tervezetekben már ez nem szerepel, vajon a, bizottság, a bizottságot mi indította arra, hogy, hogy visszavonja ezt az eredeti javaslatát, és a következő, a 19-es meg a 25-ös cikkben sem nevezi meg ezt a, ezt a fogalmat. Ugyanakkor az 21-es cikkben utalás történik a jogtechnikai és eljárásbeli tájékoztatás aspektusról beszél, meg a specializált állami hatóságokról beszél, miért nem független a független szó miért nem szerepel ezek meghatározásában. Aztán a harmadik terület, de mint mondottam, írásban megvan ez, úgyhogy én csak itt érintőlegesen szurkálok bele a szövegbe. Az Európai Parlament 2009-es állásfoglalása többször hivatkozik a szöveg, és ugyanakkor a közös európai lista a biztonságosnak ítélt harmadik államokról továbbra sem került elfogadásra több frakcionálása miatt. Felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért nem, miért tekintünk el ettől a koncepciótól, holott az egységes európai menekültügyi rendszernek fontos eleme volna ez a lista, és magyarázattal kéne élni arról is, hogy mit értünk későbbi időpont alatt ezzel kapcsolatban a bizottság tudnék utal arra, hogy egy későbbi időszakban, időpontban veszi figyelembe ezeket. Aztán van még néhány kérdés, amelyet feltennék, de most időhinyában nem teszem, mert mondtam, írásban ezek mind rendelkezésre állnak. Köszönöm. Notre. Bref. Je Flotra asszony, de röviden. Köszönöm szépen, valóban röviden fogok hozzászólni, mert volt már lehetőségem arra, hogy Szilvi Guillaume-nak elmondjam azt a néhány dolgot, amivel kapcsolatban volt megjegyzésem a frakcióm nevében. Úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lenni az illetékes hatóság definíciójánál, ugyanis el kell kerülnünk azt, hogy egy egy döntést ne az a hatóság hozzon meg, amely valóban illedéke, illetékes ebben a kérdésben, és itt a 4 per 2 címre gondolok, hogy melyik a hatáskörrel rendelkező hatóság. Ugye itt a határokon átnyúló ügyekről is szó lehet, és bizonyos esetekben 72 órával a kérelem után eltérés is, vagy derogáció is vonatkozhat bizonyos tagállamokra. Szerintem ez nagyon problematikus, ugyanis ott van a határon a menedékkérő, aki nyilván egy gyorsított eljárást fog kérni, úgyhogy ezzel kapcsolatban óvatosságra intenék. Ami a kiskorúak védelmét illeti, ez a pont a szövegben nagyon jó, örülök, hogy ez itt szerepel. A bizottság beszélt a biztonságos harmadik államokról, vagy harmadik országokról. Ez is olyan téma, amiről minden frakció kialakította már a véleményét, és számomra eléggé meglepő, hogy a tanács milyen definíciót ad erről. Meglepő, hogy mennyire más a véleménye, mennyire nem egyezik semmi. Ami a gyorsított eljárást illeti, ez jó, és két új esetben is alkalmazható a parlament úgy gondolta, hogy ezt a listát egy kicsit hosszabbítani kellene, tehát újabb eseteket is fel kellene venni. Szerintem számomra ez problematikus. Ami a civil szervezetek jelenlétét illeti, hát ezzel kapcsolatban is lesznek problémák, illetve a nyelv kérdése. Az alapjogi ügynökség felhívta a figyelmünket erre a témára, de reméljük, hogy ez is megoldódik majd. Köszönöm szépen, és most akkor a bizottságot, Gánasszonyt fogjuk meghallgatni, hogy adjon választ a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban néhány válaszsal tudok szolgálni a felvetett kérdésekre. Nagyon sokféle kérdést kaptunk. Először is, ami a határidőket illeti. A 72 óráról most fellépünk, és elmegyünk egészen 7 napos határidőig. Ez egy nagyon jelentős előre lépés a kérelmek elbírálása tekintetében. Na most látni kell azt is, hogy a valóság kihívásokat hoz a tagállamok számára. Ezeket is kezelnünk kell. Úgy véljük, hogy talán arra van szükség, hogy a tagállamok az azonnali kérelmeket tudják elbírálni, és hogy a közigazgatási formalitásokat a lehető legrövidebbre tudják zárni, ezzel együtt a hétnapos határidő megadatik. Az uniós jog ugyanakkor úgy, fog. úgy tekinti, hogy a hét nap ez egy lehetőség, ez egy rendkívüli lehetőség, és ugyanakkor érvényesíteni kell a menedék kérők jogainak a teljes teljesülését. Felmerült egy kérdés, Guillaume asszony fogalmazta azt meg a legutóbbi találkozókor, arra kérdezett rá, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a határozathozatal az időben kitolódjon a származási országoktól függően. Nos, ha ez történne, akkor gyakorlatilag egy joghízat keletkezne. Na most Jean Lambert nincs itt a mai napon, de visszatok az ő felvetésére a úgynevezett szakképzettségi irányelvre szeretnék itt utalni. Mint tudjuk, a 2004-es változat az irányelvnek előirányozta azt, hogy vissza lehessen utasítani egy olyan kérelmet, amely egy ismétlődő kérelem, és egy visszatérésre vonatkozó kérelem. Együttműködve az Európai Parlamentben, tel, töröltük a korábbi ilyen típusú megoldást, ami egy előrelépés véleményünk szerint. Na most, ami az időszakos befogadási illeti, úgy véljük, hogy szükséges és hasznos, hogyha a tagállamok rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy a döntéshozatalnak az átültetésére időt kapnak. Na most, a legfontosabb kérdések a határidők kérdésében azok nem ezek, hanem a 6 os kérdéskör az. Ezzel kapcsolatosan jelzem, hogy hamarosan, tehát ugye 6 hónap plusz 6 hónapos időszakra utalok, és úgy hamarosan meg fogják majd ismerni az, e- a tanácsnak az irány mutatása tehát e témában, és azt hiszem, hogy az igazi tétje a tárgyalási meneteknek majd erre a kérdéskörre fog vonatkozni. Ami pedig a néppárt által prezentáltakat illeti, hogy mondja köszönetet a, frakció, a néppárt frakciónak, azért, hogy kiemelte a pozitív elemét a javaslatnak. Természetesen nagyon foglalkoztatnak azok az észrevételek, amelyek a felfüggesztő, automatikus felfüggesztő határa vonatkoztak és amelyek visszaélésekhez vezethetnek. Azt hiszem valóban ez a kérdéskör nagyon fontos lesz akkor, amikor a társ jogalkodók egymással egyeztetnek. De biztos vagyok abban is, hogy az Európai Parlament oda fog figyelni messze menően arra, hogy az európai jog hogyan érvényesül, illetve az európai, illetve az emberi jogoknak, az Európai Bíróságának a joghatározatai hogyan érvényesülnek. Azt hiszem ez adja meg a keretet az egész eszközrendszernek, és ez egy meghatározó tényező. Áttérek most a többszöri kérelmekre, a többször benyújtott kérelmekre, illetve ismétlődő kérelmekre. Nos, technikailag ezeket nagyon nehéz kezelni, ez tény és való, de készek vagyunk arra, hogy a szakbizottságoknak átadjunk egy olyan grafikont, amelyet a tanács számára készítettünk, és amely lehetővé teszi azt, hogy áttekinthető legyen a módosított javaslatunk az ismétlődő kérelmekkel kapcsolatosan. A tagállamoknak ugyanis ezzel a grafikonnal megpróbáltuk könnyíteni a tevékenységét, és úgy gondoltuk, hogy ezzel egy időben lehetőség van arra, hogy helyszíni elbírálások is történjenek, azért, hogy a különböző kéremeket fel tudják dolgozni. Most pedig foglalkozzunk a specifikus igényekkel rendelkező személyek kérdésével. Hagy jelezzem azt, hogy ezeket a speciális igényeket figyelembe kell vennünk, mégpedig az ügyek egyedi elbírásával az összes körülményt mérlegelve. Ami pedig Írsasszonynak az észrevételeit illeti, a felhatalmazott hatóságoknak a kérdésköre ez a mit felvetül, és amelyek jogosultak arra, hogy jogi tanácsadást is biztosítsanak. Nos, arra törekedtünk, hogy figyelembe vegyük a nemzeti rendszereknek a sokszínűségét. Ugyanakkor nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk, és természetesen, hogyha a nyelvi megfogalmazás finomítást jelent, akkor az Európai Bizottság örülni fog annak. Mint hogy látom, hogy türelmetlen az Elnök úr, természetesen állok a rendelkezésükre a későbbiek során bilaterális kapcsolatoknak utaló megbeszélések, párbeszédek formájában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem az elnök a türelmetlen, hanem a tolmácsoknak van még öt perce, és utána viszont el kell, hogy engedjük őket. Köszönöm szépen a hozzászólását, és mint hogy hallottuk eh, a lengyel elnökséget, a bizottságot is, a tagállam, illetve a képviselőket is. Még Guillaume asszonyhoz fordulok, eh, esetleg a kívánte, kíván-e egy zárszót mondani, vagy észrevételt tenni? Nem? Hát akkor, akkor nagyszerű, akkor egyelőre itt tartunk, erről Ennyi Köszönöm szépen!